Kedves kollégák! Szeretnénk kezdeni a munkát. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Még mielőtt ezt megtennénk, tájékoztatnék mindenkit, hogy van két kis módosítás a napirend tervezetben. Először is Gájer úr jelentése a 15. pont a 2000 9-es mentesítéssel kapcsolatosan. Ez lesz az utolsó napi rendi pont, mert fontos dolga van. Kérem, hogy vegyék föl a fülhallgatókat, különben nem fognak hallani. Tehát arról próbáltam tájékoztatni a kedves kollégákat, hogy módosítjuk a napi rendet, Geyer úr 15-ös pont csoportjával kapcsolatosan kérte az előadó, hogy ez legyen az utolsó tárgyalt téma, mivel az ülés kezdetén nem tud itt lenni fontos dolgai miatt. A második módosítás a 10-es és a 11-es pontok felcserélése. Bácáni úr az általános raportőr kérte ezt a vagyis, hogy ő majd csak 9.30-kor fog érkezni, ezért felcseréltük ennek a két napi rendnek a tárgyalási sorrendjét. Ha nincsen semmi elnevetés, akkor úgy veszem, hogy elfogadtuk ezt a módosítást, csak úgy, mint a napi rendtervezetet. Úgy látom, senki nem kéri a szót, úgyhogy, hogy bár veszem, hogy elfogadtuk a napi rendtervezetet. Tájékoztatok mindenkit, hogy mint szokásunk, az interneten közvetítjük webstreaminggel ezt az ülést. A következő napi rendi pontunk a február 14 és február 28 ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Mindkét jegyzőkönyvet elfogadottnak vesszük, hogyha az ülés során nem emel ellenük kifogást senki, akkor az ülés végére elfogadottak lesznek. Harmadik napi rendi pont Tájékoztatok mindenkit, hogy a koordinátorok által hozott döntésekről holnap fogok beszámolni, és arról is tájékoztatok mindenkit, hogy múlt héten, március 16-án részt vettünk eh, az Európai Bizottság eh, feltételességi munkacsoportjának második ülésén. A titkárság ki is osztotta a feljegyzést az első ülésről, illetve a jegyzőkönyvet, és nem sokára a második ülésről és ki fogja küldeni a tájékoztatást. Most lépjünk a negyedik napi rendi ponthoz. Mihály Toyrer az előadó. A strukturális és kohéziós alapok felhasználása a téma. A jövőbeni Európai Uniós kohéziós politika szempontjából levonandó tanulságok. Most kérném az előadót, hogy röviden vezesse fel a témát, körülbelül fél óránk van erre a vitára. Ja, sehr geehrte Frau. Elnök asszony, kedves kollégák! Számomra ez egy első alkalom. Első alkalommal számolhatok be erről a témáról, amely mindannyiunkat foglalkoztat, nevezetesen az abszorciós arányokról a struktúrás és kohéziós alapok esetében. Már volt néhány megbeszélésünk ezzel kapcsolatban, azért, hogy egy munkadokumentumot előállítsunk, ezt meg is kapták. Nyilván ez még nem a jelentés, hanem egyszerűen téziseket vet fel. A felszívási kapacitás már nagyon nagy vitákat kavart ebben a házban, de főleg a tagállamokban. A régiókban is, hiszen 500 program működik, és nyilvánvalóan nem könnyű a felszívási rátáról egy teljes képet alkotni. Nem tudunk általában véve problémákról beszélni. Az lesz a feladatunk, hogy tényeket gyűjtsünk össze, több adatot kapjunk, hol vannak problémák, miféle mintákat tudunk felfedezni a programokban, amelyek alapján össze lehetne őket hasonlítani Európai Unió szinten. A következtetések levonásához nagyon fontos az adatbázis, a tájékoztatás. Tartanunk kell a kapcsolatot a bizottsággal, hogy hogyan javíthatjuk az időbeni adatátadást. Nagyon fontos, hogy a tőzsdéken például negyed évente készülnek a jelentések. Talán itt ez nem szükséges, nem kell, hogy negyed évente beszámolót írjanak, de mindenképpen nagyon fontos, hogy mi, mint parlament időben kapjunk információkat, hiszen csak akkor tudunk reagálni és következtetéseket levonni, hogyha megkapjuk az adatokat, és csak akkor tudjuk megfontolni a bizottsággal, régiókkal és tagállamokkal, hogy hogyan oldhatjuk meg a felmerülő problémákat. Az INI jelentés megvilágítja azt, hogy 2007-2013-ban milyen programok vannak, milyen problémákat láthatunk és általában véve az a célja, és már előre örülök, hogy a rapportőrrel és az árnyék előadókkal együtt dolgozhatok a többi frakcióból. Tehát az a célja, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni. Az abszorciós felszívási problémáknak az eddigi okai azok, legalábbis amiket ismerek, hogy két időtartam átfedi egymást a 2000-2006-os és a 2007-2013-as időszak. Ezen kívül nagyon későn kezdték meg az operációs programokat, mert egyszerűen nem tudták, hogy hogy néz ki a többéves pénzügyi keret ezen kívül nyilván a globális recesszió is problémákat okozott nagyon sok tagállamban, főleg az eszközök felszívásában. Sok régióban a jogi keretek is hiányoznak, kompatibilitási problémák is felmerülnek. Olyan szabályoknak vagyunk tanulni a tagállamok azokban, amelyek nem felelnek meg a közösségi joganyagnak, vagy ellent mondanak annak. Továbbá az EU és a nemzeti előírásokat nem tartatják be időben. Törvény, alkotási hiányosságok, szürke területek is léteznek bizonyos tagállamokban. A tagállamokban a döntéshozatali folyamat is problémás, a hierarchiák ki nem dolgozottsága, nem különülnek el a hatóságok és a döntéshozók, és sok helyen nagyon sokfajta szervezetet hoztak létre, ez megnehezíti a döntéshozatalt. <clears throat> Néha nem megfelelő a felszíves regionális és nemzeti szinten. Például az információs technológia területén, és a nemzeti irányvonalak megvalósítása területén véleményem szerint megerősített ellenőrzésre van szükség, de az a kérdés, hogy maga az ellenőrzés és a megvalósítás nem eleve ellentétes-e. Úgyhogy valahogy várnám a javaslatokat az abszorciós kapacitás és a legjobb gyakorlatok terén, hogy ezekről tudjunk. Véleményem szerint most meg kell fontolnunk, hogy leegyszerűsíthetjük-e a folyamatokat, hogy így kiiktathatjuk-e a hibákat meg kellene fontolnunk, hogy a költségvetési ellenőrzés területén és a felülvizsgálat területén ne, ne igazán arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a formális feltételeknek megfelelnek-e, inkább arról, hogy kifejezett jogsértések történnek-e ezen kívül. Az ellenőrzés területén a koordinát lás nagyon fontos. Figyelembe kell vennünk tehát az a kérdés, hogy az administratív eljárást egyszerűsíteni tudjuk-e. Az EU költségvetés elfogadása és a végleges irányvonalak a tagállamok számára alapvető fontosságú. Nyilván nagyon fontos, hogy a pénzügyi keretet elfogadják. A hatékonyságot és az abszorciót szerintem lehet javítani. A jelentés nyilván nem egy végleges lista a jó példákra, csak jelenleg ebben az időpontban az egyes régiókban, tanácsban és bizottságban ez a helyzet. Szerintem nagyon fontos számunkra, hogy mi, mint parlament, befolyunk ebbe a folyamatba. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a mai eszmecsere első eszmecsere, és nagyon örülök annak, hogy vitát folytathatok a többi frakcióval. Nagyon fontos, hogy a régiókból a régiók bizottságából magából kapott adatokat felhasználjuk. Szeretném felajánlani az árnyék jelentéseknek és a többi frakciónak, hogy dolgozunk együtt. És a tanácsnak és a bizottságnak később adjuk át ezt a javaslatunkat. Köszönet a tanácsnak, nagyon jól segítették a munkámat. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Michael. Ahogyan az előadó is elmondta, ez az első eszmecsere. A jelentés tervezetet májusban vizsgáljuk tovább. Először az árnyék tevőket hallgassuk meg. Először Viktor, tessék tiéd a Viktor Bostináru. Okay. Gondolom, Sofia, a kollégám... Nem. Nem, Sofi, de nem baj. Üdvözlöm eh, az a kollégánk által felvezetett eh, irányvonalakat, és eh, Szeretném megemlíteni, hogy anélkül, hogy túlságosan elhúzzuk a mai napi vitát, meg kell említenem, hogy véleményem szerint ez a jelentés nem csak hogy időszerű, hanem nagyon lényeges is azelőtt, hogy megtárgyalnánk a jövőre tekintve a pénzügyi kereteket. Nagyon fontos levonni a módból a következtetéseket, és ezzel javítani a következő pénzügyi keretek színvonalát meg kell fontolnunk, milyen eszközökkel növelhetjük az abszorpciós kapacitást, megnézve a számokat, az adatokat. Agasztónak tűnnek ezek a számok, amelyek a jelentésben vannak, illetve az iránymutatásban, amelyet a tisztelt kolléga Tajrer úr mutatott be. Először is említést tennék arról, hogy létfontosságú a jövőben, hogy a vitákban azonosítsuk azokat az intézkedéseket, amelyek az adminisztratív kapacitást növelni tudják, illetve az az elképzelés is fontos, hogy a bizottság, az Európai Bizottság a jövőben a partnerségi szerződésben, amely a bizottság és a tagállamok között kötődik, kötelező elemeket érvényesítsen, amelyek nyomást gyakorolnak a tagállamokra, hogy teljes mértékben végrehajtsák ezeket az intézkedéseket, és megtegyék azokat a lépéseket, amelyekkel el lehet kerülni a mai helyzetet. Második pont. Valami, ami szintén a felvevő kapacitáshoz kapcsolódik, az EU tagállamok közigazgatásában dolgozó személyek száma. Nagyon fontos, hogy úgy tervezzük meg az intézményes kereteket, hogy akik a közigazgatás területén dolgoznak, vagy az EU alapok kiosztásán az ő szempontjukból érvényesüljön a stabilitás. Hogyan tudunk stabilitást biztosítani a felvevő kapacitással foglalkozó emberek számára? Hogyan tudjuk ösztönözni őket, hogy ők jó fizetést kapjanak és megfelelően végezzék feladataikat és hatékonyan? Mert Romániában például, ahol alul fizetettek a munkatársak, ahol nincsenek ilyen ösztönzők, nincsen motiváció, arra nézve, hogy az abszorpciós kapacitást javítsák, utopisztikus elképzelés volna, hogy valaki, aki 250, 250 eurót keres egy hónapban, megfelelő munkát végezen több millió euró kiosztásán. Ez nem működik így meg kell vizsgálni, hogy a bizottság és a parlament mit tehet eh, ennek a kiigazítása érdekében. Második pont. Hogyan lehet elkerülni a politikai beavatkozást? A stabilitás is lényeges, ezt ki lehet jelenteni, de el kell kerülni minden politikai beavatkozást az intézmények döntéseibe, az EU támogatások kapcsán. Nem csak Romániáról beszélek, hanem más közép-európai országokról is és lehet, hogy még ennél is tovább lehetne menni. Harmadik pont. Az is nagyon lényeges, hogy kötelező érvényű szabályokat vezessünk be, arra nézve, hogy melyek a kötelezettségei a tagállami kormányzatoknak, melyek a kötelezettségei a regionális szerveknek, és a helyi szerveknek, melyek a jogai, kötelezettségei. Nagyon fontos, hogy a központi kormányzat ellenőrizzen minden vonatkozást, sokszor erre irányulnak az erőfeszítések, és a helyi szinten nincsen elég hatáskör, ezzel is foglalkozni kell. Tajrer úr is említette ezt a vonatkozást, és én ezt üdvözlöm, és tudom, hogy a Regi Szakbizottság elkötelezett ebben a tekintetben. Együtt kell működni tehát a kedvezményezettekkel, hogy egy közös erőfeszítésben meghatározzuk azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egyszerűbbek legyenek a szabályok és hozzáférhetőbbek az alapok. Mert egyébként ez mind nagyon komplikált, a bürokrácia nagy terhet jelent a közigazgatás számára. Végül pedig anélkül, hogy túlságosan hosszúra húznám ezt a vitát, azt is megemlíteném, hogy nagyon fontos hozzájárulni a módosítókhoz, amint rendelkezésre áll a tervezet. Meggyőződésem, hogy a szakbizottságunk sikeresen elkészíti azt a jelentést, amely számunkra is inspiráció lesz a bizottság számára, és a jövőben a vitáinkban is, amikor a kohéziós politika jövőjéről tárgyalunk. Köszönöm szépen, Lambert von Ristenroy. Nagyon szépen köszönöm. Akani asszony az árnyék jelentéstevő, de e, túl későn jött, hogy időben itt legyen, mindesetre rendben van. És Okani asszonytól is kaptam egy e, feljegyzést, Nyilvánvalóan a kezdeteknél vannak problémák, tehát most már viszont a következő évre is előre lehet tekinteni, és ez bizonyára jelent majd tanácsokat. Nos, a problémákat illetően elsősorban Ugye a társfinanszírozásról van szó, tehát állami és magán finanszírozásnak a keverékéről. Szeretnénk látni, hogy bizonyos országnak miért volt jobb a felvevő képessége, mint a másiknak. Ezt egy méreható elemzéssel, elemzés segítségével látnunk kellene. Az új fázis számára ez valóban pontos lehetne, tehát nem csak visszatekinteni kell, hanem figyelembe kell venni azokat az üzeneteket, amelyek a, a különböző bizottságoknak, köztük a Súre bizottságnak a jelentései segítségével láthatunk. Aztán talán meg kellene valóban vizsgálni az országokat. Vannak országok, amelyek megduplázák az igazgatási ellenőrzéseket, és nemzeti, regionális és helyi szinten mindezt megteszik, és nyilvánvalóan ez az eredményekre is hatással van. És aztán a, centralista országok, vagy pedig a decentralizált országok irányítása vajon befolyásolja az eredményt. Tehát például, hogyha magánpénzeket, vállalatok pénzét is akarja felhasználni az ember, akkor nyilvánvalóan decentralizált megközelítésre van szükség, mert az állam egymaga nem tudja ezt megoldani. Okeni asszony valóban az egységes ellenőrzési rendszerrel kapcsolatban szeretne valamit látni, valamilyen eredményt, és és a másik fajta az ezzel a résszel kapcsolatos ellenőrzéssel kapcsolatban is. Jelenleg olyan sok kritika ö, ö, kritikai megjegyzés van az ellenőrzési kollégák részéről, hogy a jelentésnek valóban fontos szerepe lenne. Tehát vannak olyan országok, amelyek nagyon jól kezelik ezeket, vannak, amelyek nem. Tehát lehet, hogy egy kicsit, hogyha politikusabb szemléletet képviselne ez a dolgozat, akkor eh, az jobb lenne számunkra. Eh, nincs itt Heider eh, a kolléga a teremben, akkor akarja, akar-e valaki más? Köszönöm szépen, elnök asszony. Van még a kedvezményezetek részéről is egy fontos szempont. Ez pedig az, hogy biztosítani kell, hogy a különböző ellenőrzések valóban következetesek lesznek, tehát az egyik következik a másikból, tehát hogy a tájékoztatás valóban minden irányban meg. Tehát, hogy a végrehajtási testületek saját ellenőrzésüket elvégzik, és amikor vannak új modern kommunikációs formák, akkor igazán egymást tájékoztatni lehet, nem pedig ugyanazt az ellenőrzést elvégezni. Köszönöm szépen, mivel nincs itt másik kollégánk sem, most akkor Kirillov kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, a felvevő képességnek a problémája, tehát a pénzek felhasználásának a problémája, ez mindig jelen van. Tehát nyilvánvalóan intézkedéseket kell tenni ezzel kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy milyen ö, arányokban történik az összegek felhasználása, ugyanis még nincsen meg a megfelelő tájékoztatás. Talán van különbség a kedvezményezetteknek és a tagállamoknak nyújtott támogatás között. Például Bulgáriában az összegeknek 16% amelyet az államnak nyújtottak, az történt felhasználás, és 11%-a a kedvezményezettek számára. Ezek a számák eh, nyugtalanító tendenciákat mutatnak. A felhasználási eh, ráta 22, arány 22, 23 százalék, pedig már az időszak kezdeténél tartunk. Ezen kívül van különbség azok között, akik a lista elején állnak, és azok között, akik a lista végén vannak. Tehát léteznek problémák, és és bizonyos országokban bizonyos, bizonyára nagyobb a hatások ezeknek, mint más országokban. Tehát a, szükség van olyan intézkedésekre, amelyek az elkövetett hibákat kiavítják, és segítenek azon, hogy a felvevő képesség jobb legyen. Épp ezért szükséges lenne a jövő szempontjából megállapítani, hogy kik akarják az ellenőrzést, és kik, akik nem. Európai szinten és nemzeti szinten való elemzés lehetővé tenné, hogy megállapítsuk, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni. az ilyen jelzések hasznosak lesznek a tagállamok számára. Ugyanis vannak olyan tagállamok, amelyeknek vissza kellene téríteni az összegeket. És gyakran a kedvezményezettek is elkövetnek hibákat, mert nem igazán ismerik, hogy mit is kell nekik csinálni. Tehát a kapacitás probléma az minden szinten jelentkezik. Ezért fontos, hogy jól előkészítsék a dokumentumokat a következő szakaszok számára. Ez segítene a tagállamoknak abban, hogy jobban felkészüljenek a következő időszakra. Ne felejtsük el azt sem, hogy nem csak az, a számadatokat kell figyelembe venni, hanem a valós eredményeket. Köszönöm szépen. Thank you, Evgeny. Köszönöm, Evgenyi. Mereszkó asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ez, ez, ehhez a kezdeményezéshez, ugyanis üdvözlendő ez az ambiciózus jelentés valóban elemzi a helyzetet, és megmutatja, hogy milyen, miért nehéz meg elérni az eredményeket. Vannak olyan tagállamok, amelyek jobb eredményeket mutatnak, vannak, amelyek kemeny, kevésbé. Ez ilyenfajta elemzés nagyon összetett és nehéz megvalósítani. A következő finanszírozási periódus szempontjából viszont fontos az ilyenfajta elemzés, különösen a végeredmények. Vannak olyan tagállamok, amelyek jelenleg nehezebb helyzetben vannak, és amelyeknek szüksége van megoldásokra, hogy hogyan tudják jobban felhasználni az alapokat beszélünk a bürokrácia nehézségeiről, vagy a lelkesedés hiányáról, a helyi önkormányzatok részéről. Mindezekre válaszokat kell találnunk, mert meg kell oldani ezeket a problémákat. Tehát a programozásnak a, a végére is kell megoldást találni, és a következő időszakra is. A közös eljárási normák, igazgatási normák, tehát az, a strukturális és a kohéziós alapoknak a kezelése nagyon fontos, épp ezért szükség van a jó megoldásokra. Még egyszer szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Ön volt az utolsó felszólaló, legalábbis az én listámon. Kíváncsi vagyok, a bizottság szeretne szólni. Nikolász Máté, tessék. Elnök asszony, nagyon köszönöm csak szeretnék reagálni az elhangzottakra. Először is természetesen üdvözöljük azt, hogy a szakbizottság érdeklődéssel fordul a téma irányába. Ez számunkra is fontos téma, az önök számára is fontos téma. Gondosan áttanulmányoztuk a tervezetet, és azt láttuk, hogy pontosan, vagy legalábbis nagymértékben megfelel azoknak az eredményeknek, amelyeket a mi vizsgálatunk hozott. Mi is megvizsgáltuk, hogy milyen lassan történik a felhasználás az első programi, programozási időszakban, és azt keressük, hogy ebben az időszakban mit lehet tenni ezzel kapcsolatosan, és a jövőre nézve milyen következtetéseket vonhatunk le. Ez lehet egy közös alapja a gondolkodásunknak. Aztán vannak más elemek, amelyeket figyelembe lehetne venni, és ezek nem szerepelnek olyan explicit módon a szövegben, ahogyan mi szeretnénk. A, például a 2006-os program kiterjesztése, az, hogy hogyan lehet reagálni a pénzügyi válságra, és pontosan az volt a megoldásunk erre, hogy hat hónappal meghosszabbítottuk a 2000-2006-os időszakot. Ez még rontotta a helyzetet az átfedés kapcsán, és ez is hozzájárult részben a késedelmekhez bizonyos tagállamokban, vagyis később indították el az új programokat. Általánosságban még annyit mondanék el, hogy természetesen a felvevő kapacitás témája szerepel a rendelet ben az N plusz 2, N plusz 3 szabály kapcsán. Ez egy olyan mechanizmus, amelyet már beépítettünk a szabályozásba, hogy erős legyen az ösztönző a tagállamok számára, az biztosítandó, hogy az abszorpció megfelelő ütemben halad mert ugye ha a felhasználás nem történik meg ilyen időszak alatt, akkor bizonyos összegeket el lehet veszíteni. Az is nagyon fontos a pénzügyi gazdasági válság kapcsán, hogy egy kicsit módosítsuk a N plusz 2, N plusz 3 szabályt, vagy egy kicsit enyhítsük, különben nem kívánatos hatásai lettek volna, de most eljött az ideje, hogy teljes mértékben érvényesítsük, és ez fontos motiváció a tagállamok számára hogyha megvizsgáljuk a felhasználást a költségvetési sorok tekintetében 2010-ben látjuk az előrelépést, legalábbis a saját számainkból indulunk ki. A mi hiteleinknél nagyon jó volt a felhasználás, több mint 100%-os, 106%-ot használtak fel az előre eltervezett kreditekből, úgyhogy úgy látszik, hogy gyorsulnak a folyamatok, ami pedig az átlagokat illeti az alapok felhasználása az RDF és a kohéziós alapoknál 22% volt, ez volt az átlag, de nagyon nagy a szórás, ez volt az érdekes. A legjobb felvevő kapacitással dolgozó tagállamoknál 30%-ot is elérte ez az arány. Nézzük a következtetéseket. Egyetértünk azokkal a megállapításokkal, amelyek a jelentésben szerepelnek, és amelyek ma elhangzottak, de sokféle aspektust kell megvizsgálni. Némelyiket a jövőbeli szabályozással kapcsolatosan kell megfontolni, figyelembe véve az egyszerűsítés lehetőségeit. És ez vonatkozik egyébként arra is, hogy a hozzáférési szabályokat harmonizáljuk, ahol ez lehetséges. Ezek olyan témakörök, ahol, amelyeknél már volt arra alkalmunk, hogy tárgyaljunk önökkel, illetve egyeztessünk, és reméljük, hogy a jövőben is lesz erre alkalom. Azzal is egyetértünk, hogy az administratív kapacitás különleges jelentőségű, a stabilitás is nagyon fontos azoknak a körében, akik a programokat levezénylik. Nem egy egyszerű tevékenység ez, nem könnyen szervezhető, és nagyon fontos, hogy a felhalmozott tapasztalat ne vesszen el hanem több évig alkalmazható legyen. Aztán van még egy fontos összetevő, és ez nem csak a szabályozáshoz kapcsolódik, hanem a folyamatban lévő projekteket, az előkészítésben lévő projekteket is biztosítani kell, és a következő években ez is lényeges lesz, biztosítani kell azt, hogy amikor elfogadnak új projekteket, azonnal elkezdjék az irányító hatóságok az újabb projektek keresését, hogy legyenek úgymond tartalékprojektek, ami azt jelenti, hogy azonnal el lehet kiosztani az allokációkat. Természetesen nincsen megoldás, minden problémára egységes megoldás, hiszen különböző tényezőket kell figyelembe venni, különböző problémák különböző mértékben érintik az egyes tagállamokat. Minden esetre megpróbáljuk feltárni ennek a tapasztalatnak a tanulságait a szabályozási folyamat további alakításában, és ebben majd egyeztetünk önökkel. is. a többi szempont összefüggésében egy egyeztetünk majd a tagállamokkal, megpróbáljuk enyhíteni azokat a kockázatokat, amelyeket feltártunk, és amelyek egyébként szerepelnek a jelentés tervezetben is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. És most a kollégák nevében szeretnék hangot adni az elvárásainknak a főigazgatósággal szemben olyan értelemben, hogy egyfajta formális értékelést várunk a bizottságtól a 2007-13-as felhasználásra nézve idén vagy jövő év elején hogy gondolkodnak, hogyan, mikor várható egy részletes elemzés, tájékoztatás az eddigi felhasználásról, ami egy kicsit tovább mutatna annál, mint amiről ma itt szó volt, vagy amilyen információk ma elhangzottak. Madam Chairman, we're... Elnök asszony, most ott tartunk, hogy az éves tevékenységi jelentésünket 2010-re most szövegezzük meg. Már a vége felé járunk, ez egy egész részletes elemzés, hogy következtetéseket tudjunk levonni. Április végére biztosan készen állunk arra, hogy eljöjjünk ide a szakbizottságba, és beszámoljunk a jelentés főpontjairól, a mi jellemzésünkről, hogy mit jelent ez a felszívással kapcsolatban a különböző tagállamokban. Elnök, köszönöm. Az jó lenne, mert májusban lesz a jelentés tervezett újabb megvitatása, úgyhogy ez jó lenne a jelentéstevőnek is. Öné a szó újra, Mihály. Igen, nagyon fontos, és várom ezt az elemzést, mert jobban meg kellene néznünk, de lenne néhány záró megjegyzésem. Először is. Az 50-es cikk alapján megy az eljárás, az Impulszakbizottságot is be kell vonni ebbe, úgyhogy szeretném erre felhívni a figyelmüket hogy a kollégák egymás között eszmecserét folytathassanak, ahhoz, hogy ütős legyen az álláspontunk, össze kell fognunk. De azt hiszem, hogy nincsenek itt legyőzhetetlen akadályok. Ezen kívül jó gyakorlatokról szeretnék példákat, vagy éppen a problémákról is, hogy lehessen erről egy eszmecsere. Köszönöm. Elnök, köszönöm lehet azért jó példákat is említeni, nem csak a problémákat. Jó, döntéshozatal most nem lesz, majd májusban, és mindenki az előadó felhívására, aki szeretne hozzájárulni, nem kell, hogy megverjék, megvárják vele a módosító indítványokat. Ötös pont. Jan Olbricht az unió éves költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok. Lenne egy javaslatom, általában véve az előadót hallgatjuk meg, és utána jön a bizottság. Ha Jan nem ellenzi, akkor most ebben az esetben ez egy nehéz jelentés, kezdjük a bizottsággal. Úgyhogy Nikolas Martiné lesz a szó megint a bizottság részéről? Megtartaná a bevezetőt? Hogy mik a fő és problémás pontok. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok rövid lenni. És a kohéziós politika szempontjából elmagyarázni, hogy a javasolt változtatások hogyan változtatnának a költségvetésen. Figyelembe véve a megosztott vezetést. Azt, hogy ezt megtársam, ahhoz be kell számolnom a jelenlegi helyzetről. Ellenőrzés, audit, költségek, kohéziós politika 2013-ra csak így tudom összehasonlítani a jelenlegi bizottság javaslatból eredő változtatásokat. 2007-2013. A bizottság úgy tervezte meg a rendszert, hogy a kohéziós politika működjön, hogy a struktúra, a kezelési és az ellenőrzési struktúra az alkalmazkodási kiigazítási rendszer működjön. Utána nemzeti szinten folyik egy ellenőrzés, erről be kell adni egy tanulmányt a bizottságnak, majd, ha ez megfelelő, akkor szabad utat kap a bizottságtól. Ott, ahol a rendszerek megfelelően működnek. Ez volt a működés elején a rendszer. A működés közben három olyan testület van a tagállamokban, amely részt vesz az auditban és a kezelésben. A kezelő testület, ennek a feladata az, hogy a projektek valóban kaphatnak erre pénzt, valóban részesülhetnek a társfinanszírozásból, és szabályosan és jogi alapokkal működnek. Tehát ez az első ellenőrzés a haszonélvezők szintjén. Aztán második szinten szigorítjuk az ellenőrzést, mielőtt a bizottsághoz jutna társfinanszírozásra a projekt. Tehát a kezelési hatóságon felül ellenőrzést folytatnak, hogy ez helyesen zajlott-e le, megfelele minden szabálynak a program, mielőtt a bizottsághoz jut. Ezt az úgynevezett jóváhagyó testület, a Certifying Authority végzi, és ellátja a pecsétjével a projektet, hogy igen, működik. A harmadik testület a külső ellenőrzési szerv, amely szintén azt ellenőrzi, hogy megfelelően működik-e a rendszer az első két szinten, hogy jól működnek-e. Ennek érdekében évente egy vizsgálatot folytatnak le, adhok módon kiválasztanak projekteket, hogy ezek vajon szabályosak-e, és részesülhetnek-e a társfinanszírozásból. Tehát igazából ezt azt tekinti át, hogy az ellenőrzések működnek-e. Ez a három testület, ami kulcsfontosságú jelenleg. Majd a bizottsághoz kerül a folyamat, először is a tanúsítványra, és éves auditálásra. Hiszen egy ezzel kapcsolatot véleményt kap a Nemzeti Hatóságtól minden évben a bizottság. Hogy hatékonyan működött-e a rendszer? Hogyha azt mondják, hogy igen, pozitív a vélemény, akkor a tanúsítási folyamatban viszonylag alacsony a kockázat annak, hogy szabálytalan projektekkel találkozunk. Aztán a megvalósítás következik. Lezárjuk a programot, végső elszámolások, végső véleményezés, és végső pénzügyi kimutatások. Hogyan akarja ezt módosítani a bizottság? Az 56-os cikk a mérvadó, ennek vannak olyan részei, több olyan része is van, amely kihat a jelenlegi rendszerre. Először. Egy kezelőhatóságról esik szó, bármilyen alap esetében. Az alapelképzelés az, hogy a felelősség és a beszámoltathatóság egyetlen hatóságot terhel az irányítási szinten. Második elem, lenne egy akkreditációs folyamat, ahol a tagállamok akkreditálják ezt a hatóságot, vagyis rábólintanak, hogy igen, ez a hatóság rendez, rendelkezik a megfelelő készségekkel és kapacitásokkal. Ez az akkreditációs folyamat nem egy egyszeri folyamat, az eljárás elején, hanem egy folyamatos folyamat. Annak érdekében, hogyha ez az kezelési testület, irányító testület többé nem megfelelően működik, akkor fel lehet függeszteni. A harmadik változtatás, hogy lesz egy éves jelentés, amelyet ez az akkreditált ügynökség ad ki minden évben, a bizottságnak küldi el, és ez az éves beszámolóhoz kapcsolódik. Ez az éves beszámoló azt mondja, hogy a pénzügyi elszámolások stimmelnek, hogy valóban amit a mérleg mutat, az szabályos és jogos. Aztán lesz az auditálási vélemény is, amely a számlák helyességét ellenőrzi, illetve a rendszer működését és a tranzakciók jogosságát és szabályosságát. A negyedik új elem lesz egy éves számla elszámolás, a bizottság átnézi a számlákat, a benyújtott dokumentumokat, és eldönti, hogy jóvá hagyhatja-e a mérleget. Mi szerint a beadott számlák, elszámolások megfelelnek-e a valóságnak. Ezen kívül lesz egy éves összesítés arról, hogy hány éves ellenőrzés volt, hány auditálás, ezt évente kell beadni. Én azt mondanám, hogy ami nagyon fontos, uh, in comparison with what I presented. hogy összehasonlítva azzal, hogy milyen a jelenlegi rendszer, először is az auditálási hatóság limitált szereppel rendelkezik, csak két olyan hatóság lesz, amely irányít, az úgynevezett irányító szervezet, amely az első szintű ellenőrzéseket hajtja végre, és amely beadja a költségekre való elszámolást a bizottságnak. Aztán van az auditáló testület, ez gyakorlatilag ugyanazt ö, teszi, mint eddig is. Ő játsza a hivatalos auditornak a szerepét. Fontos változás, hogy a jelenlegi megfelelőségi rendszerből egy új akkreditációs rendszerbe haladunk. Nem radikális változás, de a lényege az, hogy egyetlen testület létezik az auditálásra. A fontos változtatás megint, hogy ez nem egyszerű, hanem folyamatos eljárás. Lesz egy akreditáló hatóság a tagállamban, amely az akkreditált testület felügyeletét végzi a tagállamban. Harmadik változtatás az úgynevezett éves irányítási nyilatkozat. Jelenleg ez nem létezik. Tehát ahelyett, hogy jóvá hagynánk az igényeket pénzügyi erőforrásokra, egy éves beszámoló lesz, egy nyilatkozat, amely azt mutatja, hogy ami az éves mérlegben szerepel, az szabályos, jogos és elfogadható. Utána éves számlajóváhagyás következik, éves mérlegjóváhagyás, amelyet a bizottság végez. Hogy mi a haszna ezeknek a változtatásoknak, de ugyanakkor kockázata is, ami a hasznot érdek illeti. Harmonizált lesz a folyamat a megosztott irányítást illetően. Hogyha kohéziós politikáról van szó, akkor sokkal jobban összeegyeztethető a mezőgazdasági politikával az első pillérrel, és a vidéki politikákkal. Tehát ez az előnye. Így kaphatnánk biztosítékot ezeken a területeken. Az, hogy egyetlen hatóság lesz, biztosítja, hogy ne aprózódjanak szét a felelősségek. Ha egyetlen testület van, egy éves jelentést kell benyújtaniuk, akkor nem merül fel az a vita, hogy ki miért felelős. Ez egyértelmű a beszámoltathatóságot illetően. Az éves irányítási nyilatkozat elkészítése konkrét előírás, ahol az irányító testület igazgatójának felelőssége az, hogy személyesen aláírja, és ezzel garantálja, hogy elvégezték a megfelelő ellenőrzéseket, és valóban a költségek jogosak. Ezen kívül van egy éves tevékenységi jelentés, ez jelenleg is működik a bizottságban, gyakorlatilag az az alapelv, hogy az igazgató vállalja a felelősséget a nyilatkozat aláírásával azért, hogy jól működik a testülete. Aztán következik a végső elszámolás. Ez az éves lezárást jelenti. Jelenleg semmit nem zárnunk le, amíg maga a projektprogram le nem zárul, vagyis 9 évvel később. Az, hogy a végső elszámolást évente végezzük, lehetővé teszi, hogy összehasonlíthassuk, hogy melyik évben mit, mire költöttünk. Ezen kívül rövidebb ideig kell tárolni a dokumentumokat. Ez ugyan specifikusan nem jelenik meg a pénzügyi tervben, de nyilvánvaló következménye változtatásoknak, hogy leegyszerűsíti azt, hogy a szabályok hogyan működnek szektorális szinten, hogy azok, akik jogosultak a támogatásra, rövidebb ideig kell, hogy tárolják az adatokat. Így akarjuk erősíteni az ellenőrzési folyamatot. Ami a kockázatot illeti, a tagállamokkal, amikor tárgyaltunk, felmerült az a kérdés, hogy egy ismert rendszerről váltsanak egy újra. Egyértelművé vált, hogy az elmúlt években nagyon sokat ruháztak be abba, hogy a megfelelő szabályoknak ö, működő, hoz illeszthető szervezet működjön, betartsák a szabályfeltételeket, auditáltuk őket, ők módosítottak a felépítményen, most pedig azt javasoljuk, pedig vannak jól működő rendszerek, hogy váltsanak. Ha megváltoztatjuk a felépítményt, akkor aggódnak a tagállamok, hogy ez egész folyamatot újra meg kell ismételniük. Új testületeket kell létrehozniuk, új kézikönyveket, új képzési formákat kell találniuk. Ez egyszerűen annak a kockázata, hogy hogyan lehet egy reformot végrehajtani. A második kockázati terület az administratív teher. A tagállamok ezt veszélyesnek élik meg, például, hogy éves beszámolókat kell nyújtaniuk, éves elszámolásokat, hiszen ez új elem, esetleg problémákat fog okozni. Ezen kívül az akkreditáló testületnek a plusz tevékenysége, ami plusz szintként jelenik meg ezeket a kételyeket vetették fel, és ezt kell mérlegelnünk, hogy több dolog szól a rendszer ellen, vagy mellette. Tehát rendeztünk egy konferenciát, a DG Regio szervezte, és a foglalkoztatási főigazgatóság. Meghívtuk a tagállamokat, hogy az 56-os cikke kapcsolatos javaslatok hogy néznek ki, és ez az eredménye. A bizottságot illetően azt látjuk, hogy talán kis módosításokra lesz szükség, de abszolút fontosságú, hogy legyen az éves nyilatkozat, az éves beszámoló nyilatkozat. amit az irányított testület igazgatója lát el a kézjegyével. Ez abszolút fontosságú. Ezen kívül, hogy az akreditáló tevékenység folyamatosan végezze a munkáját, tehát nem egyszeri akreditálásról van szó. Így a tagállamokat rávesszük arra, hogy a felügyelő hatóságot folyamatosan ellenőrizze, és ha már nem kompetens, akkor vonja meg az akkreditációját. Harmadik pont. Biztosíthatjuk, hogy azok a biztosítékok, amiket a tagállamoktól kapunk, különösen az auditáló testülettől, pontosan garantálja, hogy a költségek kimutatása megfelel a kért támogatásnak. Tehát amikor a nemzeti auditálási testület azt mondja, hogy igen, jogos, szabályos a követelés, akkor tudjuk, hogy az általunk eszközött kifizetések is jogosak és szabályosak. Úgyhogy amikor egy pénzügyi évet lezárunk, akkor az általunk adott kifizetéseket pontosan össze tudjuk egyeztetni a nemzeti szinteken megjelent igényekkel. Ez nekünk is jobb, és jobb a mentesítés keretében is, hogy biztosak lehessünk, hogy ezek az összegek nem térnek el, és tényleg erősíteni ez a rendszert. Elnök asszony, én ennyit mondok most, de nyilván részletesebben is tudok beszélni. Köszönöm szépen. A, a politikának a az általános előadója nevét közöltem itt, és most pedig Jan Olbricht kolléga jön. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez egy általános rendelet, amelyről nem gyakran beszélünk a regi bizottságban, mert ez tisztán költségvetés és nem regionális kérdés. Ez hat év óta már így történik. A másik pedig, hogy ez egy nagyon bonyolult probléma, ugyanis már kezdetektől fogva arról vitáztunk, hogy mint európai intézmény a bizonyos cikkeket újra megnyissunk-e, vagy pedig, és megváltoztassuk őket, vagy pedig mindegyik cikket újra tárgyaljuk. 2010. decemberében a bizottság azt javasolta, egy olyan javaslatot tett, amelyel kapcsolatban a parlament az együttdöntési eljárás alapján most eh, állítja össze a véleményét. A Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság készíti el az európai választ, ezért van ez a közös munkadekumentum, amelyet Ingeborg Gressle kolléga és Crescenzo Rivellini kolléga a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságtól állítja össze. Tehát most akkor itt van a bizottságnak a javaslata, aztán a parlament reagálása, és a harmadik a tagállamoknak a reagálása. Mindhárom szereplő nehéz utat kell, hogy kövessen, mert nehéz lesz megállapodásra és közös egyetértésre jutni. Hiszen nem csak a regionális politikáról van szó, hanem az egész pénzügyi rendszerről. Ennek pedig egy része a közös igazgatás kérdése, amely közvetlen közvetett irányításként szerepel a rendeletben. Általában egyszerűsíteni szeretnénk a rendszert, amely rendszerint sokkal bonyolultabb er, rendszert eredményez. No, de a feladat az, hogy egyszerűsítsük, de emellett még fontos az Európai Parlament szerepének a tisztázása ebben a rendszerben. Tehát a rendeletben az e rendszer egyszerűsítését találjuk, az Európai Parlament szerepének a megerősítését, az Európai Bizottság szerepének a meghatározását és a tagállamok szerepének a meghatározását. Nos, tehát az Lisszaboni szerződésig ez volt a fő gondolat. Tehát, hogy mindegyik intézmény szerepének a eh, szerepét tisztázzuk. A jelenlegi szövegben eh, legalább 200 cikket szeretnének megváltoztatni. A parlamentnek a problémáival kapcsolatosan, és az elfogadható kockázati szintet eh, Eh, hibaszintet, tehát az elfogadható hibaszintet. Ezt meg kell még vitatni a parlamentben, hogy mit is jelent ez eh, makroközgazdásokkal és politikasokkal, és hogy hogyan lehet ezt az elfogadható hibaszintet megmérni. Én nem vagyok közgazdász, nagyon érdekes a kérdés, de még a közgazdások sem értenek egyet. Aztán pedig az Európai Bizottságnak a szerepe, a rugalmasság lehetősége az bizottság számára, és ennek a korlátai, és a közvetett és a közvetlen irányítás kérdése. Ma itt a közvetett irányításról beszélünk itt a parlamentben, tehát a közös irányításról, megosztott irányításról. Ennek vannak olyan elemei, amelyekben a költségvetés és a költségvetési ellenőrzési bizottságban lévő kollégák nem értenek egyet a bizottsággal. Tehát ez egy nagyon érdekes vita lesz, mert általánosságban a költségvetési bizottság és a jelentéstevők szeretnék megerősíteni az Európai Parlament szerepét, aztán mindkét bizottságnak a jelentéstevője szeretné tisztázni a bizottságnak a szerepét, és szeretnék korlátozni a bizottságnak a szerepét, tehát jobban ellenőrözni, és tisztázni a közvetett irányítás, tehát amely nem a közös irányítás, a, az EID és a pénzügyi eszközöknek a szerepét. Nos, a közös irányítás kérdése számunkra fontos, különösen két szempontból a jelenlegi rendszerhez képest más. Az igazi kihívás, hogy a rendszer hatékonysága jobb legyen. A kérdés az, hogy ahhoz, hogy jobb legyen, meg kell változtatni. És ez a tagállamoknak a válasza. Ha a hatékonyság javul, és a hiba százalék csökken, akkor megváltoztassuk eh, egyáltalán a rendszert, és mennyire változtassuk meg. Tehát hogyan kerüljük el azt, hogy eh, túlbonyolítsuk a rendszert, hatékonyát tegyük, és ne veszítsük el a pozitív eredményeket. Ugyanis a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban pozitív, világos pozitív eredményeket eh, látunk. Tehát akkor miért változtassuk meg a rendszert? Ez a kérdés meg kell vizsgálni, hogy melyek a feltétlenül szükséges változtatások. Tehát szerintem világos politikai döntésre van szükség azt illetően, hogy mit kell feltétlenül megváltoztatni, és mit nem kell megváltoztatni. Második mögöttes gondolat az, hogy talán meg kellene vizsgálni a kapnak a tapasztalatait, és felhasználni a kohéziás politikában, hiszen ez teljesen más. A vidékfejlesztésben is az akkreditációs rendszer egészen más. Tehát a frakciónk és a mentesítés jelentéstevője még ma is, már ma, éppen ma akarja megváltoztatni a kap harmonizációja kifejezést, a kohéziás politika és a kap közötti kérdések világosát tételére, erre a kifejezésre. Tehát a kérdés az, hogy milyen fajta tapasztalatokat tudunk felhasználni, amely mindkét szakpolitika számára közös. Nos, hogy ne szaporítsam a szót, Egyszerűsíteni kell az intézményeknek a számát, tehát a struktúrát. Először kell egy akkreditáló testület, és a jelentéstevő és az Európai Parlament úgy javasolta, hogy az Európai Bizottságnál legyen, az bizottság pedig azt mondta, hogy a tagállamoknak kell egy akreditáló testülete, amely azért felelős, hogy nyomon kövesse az akreditált testületek működését. Az akreditált testületek, amelyek az irányító hatóság helyébe lépnek, tehát amelyek az operatív programokért felelnek, ezeket tanúsítványokkal ellátják, stb. Ezt pedig egy tanúsító bizottság fogja ellenőrizni, tehát akkor az akkreditációt vissza lehet vonni. Mi történik a kap a, az akreditáló és az akreditált testületekkel. Tehát ez a kapban is. Tehát az akkreditáció és az akkreditált testületek közti különbséget kell látni. Az, e, a költségvetési ellenőrző bizottságban vita folyik a DASZ-t illetően, még mindig csak állam az, hogy a tagállamok ezt jóvá hagyják. Persze a tagállamok nem fogják jóvá hagyni. Tehát még egyelőre a nemzeti nyilatkozatok, a daszok nem válnak valóságá. Tehát az akreditált testületek lesznek felelősek az irányítási nyilatkozatokért és természetesen az az általános tendencia, amit ma látunk, az, hogy a bizottság még nagyobb felelősséget akar a tagállamok vállára tenni. A tagállamoknak kellene akreditálni a testületeket, és ezeken a testületeken kellene, keresztül kellene ellenőrizni az akreditált testületeket. Egy másik nagy változtatás ez pedig az éves számviteli évnek a kérdése, ez pedig egy nagyon érzékeny kérdés, tehát milyen határidőre kellene a kifizetéseket leállítani, és mit kellene figyelembe venni a jelentés szempontjából. A bizottság szeptember 30-át javasolja. Tehát a számviteli év szeptember végétel a következő év szeptember végéig tartana. De a költségvetési év az januártól decembertig tart. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2011-es kifejezeteseknek a lezárása a szeptember végén letnek, lesznek, és a következő nap a, következő, a kifizetési követeléseket majd az következő költségvetési évre veszik figyelembe. Tehát a bizottsághoz intézett kérdése, az, hogy ez, ez honnan vették? Ez is a kapból van. Ugyanis a kapban működik ez a szeptembertől szeptemberig tartó év. Most is így van. Ez azt jelenti, hogy a bizottság javaslata az, hogy a, a jobb ellenőrzést megvalósítsák, és ha jól értem, talán a bizottság válaszolhat erre, hogy ha a kifizetések lezárulnak szeptember végén, az azt jelenti, hogy az éves jelentés kilenc hónapból, eh, a költségvetés év kilenc hónapjáról való információra alapozódnak. Tehát, mert ez szeptember végéig tart. Tehát a bizottság az irányítási, igazgatási jelentésekből három hónappal később kapja meg az eredményeket. Ma egy évvel később kapják meg. Tehát ez itt a lényegi változás. Az, a bizottság azt javasolja, hogy a jelentésnek az időszakát megrövidítsék. Tehát kevesebb hónapra kapja a nyilatkozatot. de eh, itt kevesebb lesz akkor az ellenőrzés, de gyorsabban megkapja. Az, az információ többi része az év végén érkezik, érkezik meg. Nos, megváltoztatja ezt az egész rendszert. Nem igazából. Ez a mentesítésnek a minőségét változtatja meg, nem pedig a dátumát. Ugyanis a bizottságnak a költségvetési év végén, decemberben meg lesz az, az összes információ, aztán elkészíti a dokumentációját, aztán a számvevőszéktől kapta meg az információt, tehát a mentesítési eljárás azon év végétől kezdődik el, amely a költségvetési évet követi. Tehát a javaslat az, hogy a számviteli év szeptember végéig felez, fejeződik be, és a költségvetési e, év lesz a mentesítés szempontjából figyelembe véve. Tehát ezek a fő elemek. Tehát, hogy az intézmények rendszerét egyszerűsítik, egyetlen akredáló testület lesz a tagállamokban, amely felel az akreditációval és az akreditált testületek ellenérzéséért, és az akreditált testületek készítik el az igazgatási nyilatkozatot, és ők tanúsítják a, testületeket, adnak tanúsítványokat a testületeknek, és ellenőrzik a kiadásoknak a minőségét, a kifizetések minőségét. Tehát ez lesz itt a közös irányítás. A többi elem az a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos. Tehát világos, hogy a kapból veszik a tapasztalatot, mégsem ugyanaz a rendszer, mert több éves tervezés van, tehát ezt nem lehet megvalósítani. Ennyi. Köszönöm szépen, Ján. Árnyék előadók közül szeretnének esetleg szólni? Mr. Guy here. Rick Kamane would like to say... Rick Kamane nem, François Alfonsin szeretne szólni. Igen, tessék parancsolni. Köszönöm, elnök asszony. Valóban azt hiszem, három célkitűzés van. Az első, az egyszerűsítés legjobb célja az egy, a folytonosság és hogyha túl technokrata módon tekintjük, akkor nem, szolgálunk, nem szolgáljuk ezt. A második a, az eszközöknek a hatékonysága. Tehát alkalmazzuk a tőkejét áttételt eszközét, ugyanis nagyon fontos Európa számára, hogy alkalmazott szabályokat alkalmazunk. Harmadik szempont pedig egyszerűsíteni az igazgatást és az, az eljárásokat arányosítsuk annak megfelelően, hogy milyen kihívásai vannak a különböző témáknak. Nyilván a között, hogy, van -e, hogy ezer vagy tízezer eurót akarunk-e, arányot, arányt kell megtalálni. Tehát ezt a tőkeattételt, az ellensúlyozást alkalmazni kell, partnerségi kapcsolatban is, azért, hogy a szinergia az működjön a területen is. De amikor módosítunk egy rendeletet, akkor az új kalandokat jelent a kedvezményezettek számára. És szükségesek ehhez a tájékozott személyek azért, hogy a bizottság által elfogadott feltételek mellett tudják a dokumentumokat összeállítani. Vigyázzunk túlságosan sok reformra. Thank you very much, Mark. Köszönöm szépen, Markus következik. Ja, ich, ich habe eine, eine... Lenne egy kérdésem a bizottsághoz, és Jan Olbrichthoz is én mindig úgy gondoltam, hogy bizonyos tagállamokban vannak hiányosságok, még akkor is, hogyha az egész rendszer javult. És azt is mindig úgy hittem, hogy az akkreditálás, tanúsítás során el kellene várni a bizottságtól, hogy ő maguk nagyobb szerepet vállaljanak. Nagyon pozitívnak tartom, hogyha egységesítik a rendszert, lesz egy felelős szervezet, ez hatékonyabbá teszi a rendszert, de azért aggódom. Egy tagállam, amely bizonyítottan újra és újra nem megfelelően viselkedett, akkor most ugyanannak a tagállamnak megengedjük, hogy a saját egységes hatóságát önállóan tanúsítsa? Hát sokkal erősebb hozzáállást szeretnék látni a bizottságtól, és egy olyan eljárást. Ha akreditáltak egy testületet, akkor miért ne vállaljon önállóbb szerepet az, a testület, legyen kevesebb ellenőrzés, legyen kevesebb kötelezettsége, hogy arra maradjon az energiánk, hogy a fekete bárányokat kiszűrjük. Én mindig így gondoltam ezt a rendszert, és nem azt akartam, hogy mi lemondunk az európai felelősségről, és mindent ráterhelünk a tagállamokra. Ez, hát saját magunkat lőjük lábon, és nagy vita lesz erről még. Thank you. Köszönöm szépen, Markus. Elizabeth Schröder. Ja, vielen Dank. Um, Köszönöm szépen. Én is megpróbáltam megérteni, amit hallottam. Nagyon fontosnak tartottam, amit az előbb hallottunk. Nagyon sok kérdés merült fel bennem egyrészt egyetértek Markus Pipernek a megjegyzésével, szerint a bizottság lemond a felelősségéről, és aztán Young kérdésére visszatérve, hogyha a mi költségvetési ellenőrzési bizottságunk utána kérdez a bizottságnál, és azt mondják, hogy az eszközöknek 12 20%-a nem tudom, mit csinált a bizottság, mit fog csinálni. Majd azt mondja, a ez nem a mi felelősségünk, ez a tagállamok felelőssége. Úgyis el tudom képzelni, hogy fog ez kinézni. Eddig, amit nem hallottam, hogy mi, parlamenterek, és a bizottság hogy akarja ellenőrizni azt, hogy az európai pénzek oda áramoljanak, ahol kell hiszen minket terhel a felelősség az adópénzekért. Nem sok értelme van annak, hogy ezt a felelősséget ne vállaljuk fel. Nekem az az érzésem, hogy a bizottság ki akarja vonni magát ebből. A folyamatnak az kellene, hogy legyen az eredménye, hogy egyszerűsödjön az adminisztratív eljárás. De hát egyszerűsítsék le az ellenőrzési eljárásokat. Adhok ellenőrzéseket illetően most úgy néz ki, hogy a, ennek az irányító testületnek mindig számítania kell arra, hogy a bizottság ellenőrzés folytat. Legyen ez! Kicsit tartsanak tőle. Ezen kívül lenne még egy kérdésem. Hol vannak a régiók? Hol vannak ebben a rendszerben a régiók? Az, hogy van ez a testület, az egyetlen testület, aminek kidomborítjuk a szerepet, ez centralizálást jelent ezen kívül. Olbricht úr is említette már, nevezetesen. A pénzügyi eszközökkel hogyan akarunk bánni, ha ilyen komoly éves pénzügyi beszámolót kell készíteniük. Hogy megy a visszaforgatása a pénzeknek? Ez a lehetőség nem jelenik meg ebben a rendszerben, a pénzek visszautalása. A határon ányhuló projektek esetében pedig aztán meg egyáltalán nem értem, hogy mit szeretnének csinálni, hiszen az egész rendszer nemzeti lebontású hát legkésőbb majd a határon átnyúló projektek esetében szükség lesz arra, hogy legyen egy európai testület. Ez extra szintként létrejön? Hogy működik ez? Ezt se értem. Vannak nemzeti programok, a strukturális alapokban vannak határon átnyúló projektek, ezek most már teljesen két külön irányba haladnak, Hát ezek most már akkor olyan kérdések, amelyek igenis felmerülnek, és ha nem kapunk választ, szerintem ez nem fog működni. Én nem vagyok egészen meggyőződve erről az egészről. Látom, hogy azt akarják, hogy egyszerűsödjön a rendszer, de amit Markus és Jan Olbricht is mondott, úgy tűnik, hogy a bizottság minden felelősséget a tagállamokra hárít. Nekünk fe, a képviselőknek pedig azt mondják, hogy menjünk haza és nézzünk szét, hogy mi történik a saját pénzünkkel. Thank you. Köszönöm szépen, Lambert van Nisteroy. Het is inderdaad eh, binnen de schalen die we kennen in Europa, regionaal, lokaal. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy Európában már elég jól hozzászoktunk a helyi a regionális, a tagállami szintek alkalmazásához. És természetesen fontos, hogy jól együttműködjenek ezek a különböző szabályozási szintek, ami az akkreditációs felelősségeket illeti, és hogy ez tagállami felelősség legyen. Ezzel kapcsolatosan most egy tanulási folyamaton megyünk keresztül ki fog derülni, hogy melyek azok a tagállamok, és hogy a tagállamok el tudják látni ezeket a funkciókat. Úgy gondolom, hogy szólnak érvek amellett, hogy a bizottság végezze az akkreditációt központosítottan. Természetesen szeretnénk, hogyha kvalitatív előrelépés is lenne, és a költségvetési ellenőrzés érvényesülne, de nagyon fontos, hogy azt is lássuk, hogy ez a rendszer nyitott a javításokra. Támogatom azt az elképzelést, hogy nemzeti szintű igazgatási nyilatkozatok legyenek, hogyha így döntenek a tagállamok, és lehet egy diszkrepancia az európai igazgatási programok és más programok között, de azt biztosítani kell, hogy a különböző csoportokat külön kezeljük. Itt van a közös kezelés, a megosztott kezelés kérdése, vagyis minden struktúra megköveteli az ahhoz illő megközelítést, ami a folyamatot illeti. Egy kicsit furcsa, hogy egy pénzügyi rendeletről vitázunk olyankor, amikor az erre vonatkozó rendeletekről se döntöttünk még, itt a modus operandit is figyelembe kell venni, ott van az 50-es cikk, a bizottság egy kiterjesztett eljárásra tett javaslatot, lehet, hogy nem lesz olyan egyszerű megtalálni a megoldást. És most van egy véleményünk, de hogy gondolkodnak a parlament többi szervei? Úgy gondolom, hogy az 50-es szabály alkalmazása alkalmasabb lenne a probléma megoldására, különösen a következő hónapokban. Köszönöm, Lambert. Kívánna e esetleg valaki más hozzászólni a témához? Ha nem, akkor volna három rövid kérdésem, inkább az Európai Bizottsághoz irányítanám ezeket, mint Janhoz, de azért Jan is hozzászólhat. Egy rövid észrevétel azzal kapcsolatosan, hogy hogyan történik annak a problémának a megoldása, amelyet Seder asszony vetett fel a területi együttműködéssel kapcsolatosan. A második valószínűleg fájdalmas és időigényes folyamatot jelent majd a megfelelős, megfelelés értékelése 2013-as évre nézve. Kérdésem, hogy ez az értékelés mennyire maradhat érvényes a jövőre nézve is a különböző változások nyomán. A harmadik kérdésem csak, hogy pontosan értsem, hogy mi a célja a bizottságnak. Mikor történik majd az meg, hogy az Európai Bizottság feltárhatja az igazgatási és ellenőrzési rendszer egészét, és mikor állapítja meg, hogy a tagállam ezt a rendszert alkalmas módon alakította ki? Ján Gondolom, először Nikolászt hallgatjuk meg, vagy pedig te szeretnél szólni. Talán én először szót kérnék, mert engem is érdekel a bizottság eh, reakciója. Figyelembe véve az elhangzott észrevételeket, ugyanaz a benyomásom, mint az elején, hogy a tagállamoknak érdemes a felelősséget eh, megadni, de úgy gondolom, hogy eh, mindezeket az összetevőket ugyanakkor meg kell vizsgálnunk egy időben. Ez azt jelenti, hogy ha egyszerűsíteni akarunk és csökkenteni az érintett intézmények számát, ezt nem tudjuk elválasztani a másik kérdéstől. Ha csökkenteni akarjuk az intézmények számát, felmerül az a probléma, hogy milyen egyszerűsített akkreditációval tudunk dolgozni. Az intézmények száma nem választható el az akkreditáció kérdésétől. Egyszerűsíteni akarunk természetesen, de a tagállam számára az a kérdés, hogy az akreditált testület nemzeti szinten, regionális szinten alakul-e meg, ez a tagállam döntése, a tagállam döntheti el, ugyanúgy, mint az operatív programját, stb. És a nagy kérdés az, hogy ha vannak akreditált testületeink, és ezek az operatív programokért felelnek, akkor kivégzi el az akkreditációt. Nem csak az országos akkreditációról beszélek, mert ebben a koncepcióban az akkreditáció azt is jelenti, hogy ez nem csak egy döntést jelent, hanem egy folyamatos nyomonkövetést is. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy a tagállami akreditált testületek mindegyike monitoringnak legyen alávetve. Ebben az esetben lesz Brüsszelben egy monitoring testület, amely 200 akreditált testületet követ nyomon. Itt gondoltam azt, hogy az egyszerűsítés lehet, hogy egy kicsit komplikálni fogja a dolgokat, mint olyan gyakran. Úgy gondolom tehát, hogy a nagy kérdés az, hogy az Európai Bizottság valójában azt akarja-e, hogy egy kicsit visszavonuljon erről a területről, ez a célja? Hol van az a momentum, amikor az a helyességet ellenőrzi a bizottság? Először ott van az akkreditáció, ez a tagállam felelőssége, azután a különböző funkcionális kifizetéseket, a működő kifizetéseket, aztán az irányítási nyilatkozatot ami azt jelenti, hogy az akreditáló testület azt mondja, hogy igazolom, hogy minden rendben van. Itt kezdődik egyáltalán a folyamat, hiszen itt kerül a bizottság elé a dolog. Az Európai Bizottság befogadja, és hogyha valami nem működik, akkor nem egészen világos, hogy ki felelős a dologért, hiszen valaki aláírta, hogy minden rendben van, tehát ő lesz felelős, de természetesen senki nem vállal felelősséget át a bizottságtól a kiadások minőségével kapcsolatosan. Ez a szerződésben szerepel, a bizottság ezt nem háríthatja át a tagállamokra. Végső soron a bizottság kapja meg a mentesítést, de a bizottságnak tudnia kell, hogy ki felelős, ki vállalja a felelősséget, és ha megszakítjuk ezt a folyamatot, és leállítjuk a kifizetéseket, világosnak kell lennie, hogy ki tévedett, és ki a felelős a történtekért. Én ebből indulok ki, és logikusan az a benyomásom, hogy a bizottság egy kicsit szeretne ki, kihúzódni ebből, kihátrálni, de lehet, hogy csak világos felelősségi köröket akar meghatározni. Gondolom azt akarja, hogy ne őre háruljon a felelősség mindenért, amit a tagállamok csinálnak, egy talán rövidebb és átláthatóbb folyamatot szeretne, ez az én benyomásom. Nikolász? Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudatában vagyok, hogy volt egy hiányosság, nagyon fontos hiányosság az első megszólalásomban rövid akartam lenni, de nem beszéltem a bizottság feladatairól, szerepéről, csak arról beszéltem, hogy a tagállamokban mi fog történni, és a bizottság szerepéről nem szóltam, és nagyon jogosan felvetették a felszólalók, hogy ez lényeges momentum. Először azzal kezdeném, hogy aláhúzom, hogy nincsen arról szó, hogy enyhébb vagy gyengébb lenne a bizottság feladata bármilyen módon, vagy a felelőssége. Először is a bizottságnak a szerződés szerint van ilyen jellegű felelőssége, ezt nem lehet felvizezni, enyhíteni, megváltoztatni. Másodszor azért, mert a bizottság kifejlesztett egy világos stratégiát arra nézve, hogy hogyan tölti be ezt a felelősségét, és ezt meg is akarjuk tartani. Hogy hogyan látjuk el ezt a felelősségi kört, úgy történik ez, hogy végrehajtjuk az egységes audit megközelítést. Az elmúlt években azt a tapasztalatot szűrtük le, hogy egyszerűen nem lehetséges, hogy a bizottság legyen elsősorban felelős az auditért több száz rendszerről van szó, több millió műveletről 27 tagállamban. Ez egyszerűen nem működik. A megosztott irányítás alapján elsősorban a tagállam felelőssége, hogy ezt a megbízhatóságot bizonyítsa, és ezt valamilyen formában be kell mutatni. Jelenleg ez úgy történik, hogy tanúsítják a kifizetési kérelmeket, és van egy éves audit vélemény a jövőben hogyha ezt a rendszert alkalmazzuk, akkor lesz egy éves irányítási nyilatkozat és egy audit vélemény, de ezek formális megoldások, hogy a tagállamok tanúsítsák a kiadásaikat egy bizonyos időszakra nézve. Nyilván nem fogadjuk el vakon ezeket a nyilatkozatokat, a saját munkánkat is elvégezzük, hogy meggyőződjünk arról, hogy ezek a papírok valóban megalapozott adatokat tükröznek. Többféle tevékenységgel tesszük ezt, beleértve azt az audit munkát, amit az audit irány, igazgatóságunk végez egy éves audit stratégia keretében. A jelenlegi időszakban az audit munkánk az audit hatóságokra irányul, meggyőződünk arról, hogy megfelelő minőségű munkát végeznek, és olyan véleményeket adnak, amelyekre támaszkodhatunk. És a jövőben is ugyanezt képzeljük el az új elképzelt tervezetrendszerrel összefüggésben is. Ez az audit hatóság játszana központi szerepet a rendszerben, az audit vélemények elkészítésében hogyha meggyőződünk arról, hogy megfelelő munkát végzett az hatóság és az audit véleményét el tudjuk fogadni, akkor nem kell megismételnünk ugyanazt a munkát, és ez nagyon lényeges a kedvezményezettek szempontjából, hiszen sokkal jobb, hogyha ő nekik nem kell eh, rengeteg auditor eh, kéréseinek megfelelni. Alapjában véve a bizottság feladata nem változik, de van egy momentum, amit meg kell említenem, ami még nyitott kérdés a bizottság szerepével kapcsolatosan. Ez a folyamat kezdeténél jelenik meg a rendszer kialakításánál. A megfelelőség megállapítására irányuló rendszerben, ami 2013-ig működött, a bizottság úgy vett ebben részt, hogy minden egyes programban megállapításokat kellett tennünk, kimondva, hogy elfogadjuk-e a történteket, zöld fény van, vagy pedig nem. Hogyha megadtuk a zöld utat, akkor nem voltak köztes kifizetések, a tagállam számára, tehát meg kellett győződnünk, hogy megfelelő-e az az információ, amit a rendszer kialakításánál kaptunk. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy az új rendszert hogyan tudjuk alkalmazni, és itt az akkreditáción alapulna az értékelés. Ez nem annyira más, de azért az akkreditált testület fontos szerepet kapna benne az a véleményünk, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy még egyszer megvizsgáljunk minden akkreditációs folyamatot, vagy inkább egy kockázatalapú megközelítéssel fogla- működnénk, vagyis a saját értékelésünkből indulnánk ki kezdetekben, ahol olyanokra koncentrálnánk, ahol sok volt a kifizetés, több millió vagy milliárdokról van szó, és nem azokra, ahol kisebb összegek kerültek szóba illetve a jelenlegi időszak tapasztalata azt mutatja, hogy aggályos a rendszerek megfelelősége. Vagyis az erőforrásainkat jobban ki tudnánk használni, csak úgy, mint a tagállamok, és az arányosság is jobban érvényesülne, hogyha ezt az ellenőrzési erőfeszítést a kockázathoz igazítanánk de nincsen szó arról egyáltalán, hogy a bizottság szerepe gyengülne, vagy átadnánk valamilyen felelősségi köröket. Egy olyan rendszerről van itt szó, amely megerősítheti azt a módszert, ahogyan a tagállamok a bizottságnak bizonyítékokat szolgáltatnak. Ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, és a bizottság évről évre bizonyítékot kap arról, hogy működik a rendszer, akkor lehetővé válik, hogy egyetértsünk a tagállammal, és az Európai Bizottságnak nem lesz szüksége arra, hogy maga auditot végezzen, másodszor pedig a tagállamban is hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy csökkenjen az ellenőrzések aránya. Nem akarjuk túlauditálni a folyamatokat, az auditok arányának meg kell felelnie a kockázat arányának, és a felülvizsgálat egy olyan eszköz lesz, amely lehetővé teszi ezt az arányosabb megközelítést, ennek az alkalmazását, már ami a szükséges audit munkát illeti. És most visszatérnék azokra a kérdéskörökre, amelyeket említettek a tisztelt felszólalók, illetve az elnök asszony. Először is az ETC-vel kapcsolatosan. A területi együttműködés 2013-ra nézve ezzel kapcsolatosan külön szabályok érvényesülnek. Mindig kellenek ilyen külön szabályok, hiszen ez egy olyan rendszer, ahol több tagállam működik együtt, és együtt végeznek projekteket, és az audit hatóság általában ugyanabban a tagállamban van, mint az irányító hatóság, de ezek általában a többi tagállamban nem végeznek közvetlen auditokat, ezért delegálni kell bizonyos felelősségi köröket, és ez így is marad majd az új rendszerben. Nem hiszem, hogy nagyon nehéz lesz azokat a módosításokat alkalmazni, amelyeket az imént is jeleztem, és bizonyos szempontból a tanúsítóhatóság szerepének megszüntetése leegyszerűsíti a területi együttműködési programok végrehajtását, és persze ezek a legfontosabb programjaink, ezekben ez kisebb szerepet kap, tehát ez ilyen szempontból egy karcsúsítást jelenthet. Az egyetlen kérdés, amit meg kell fontolni, az éves irányítási nyilatkozat kiadása, ami valószínűleg egy kicsit másként folyik majd, mint most, hiszen ez a hatóság nem vállalhat felelősséget ugyanolyan szinten azért, ami egy másik tagállamban történt, hiszen arra támaszkodnak, amit a nyilatkozatban kaptak azokra az adatokra, úgyhogy ez egy inkább egy ilyen többszintes megközelítés. A többi tagállamban a hatóságok átadják az információkat az irányítóhatóságnak, és az irányító hatóság nyilatkozatot ad ki arról, hogy ellenőrizte az teljességét a beadott nyilatkozatoknak, úgyhogy egy ilyen összetevőt is figyelembe kell adni, venni. Az alapvető felépítés arra alapul, hogy nem számítunk arra, hogy túlságosan nehéz lenne végrehajtani mindezeket az eljárásokat. Úgy gondolom, hogy bizonyos mértékig reagáltam már a megfelelőség értékelésével kapcsolatosan felvetettekre is. Ez az egész ellenőrzési rendszerre vonatkozik, és az akkreditációs rendszer inkább az irányítóhatóságra, az akkreditált testületre vonatkozik. Aztán volt egy olyan kérdés, hogy a bizottság mikor lép be ebbe a folyamatba. A kockázatosabb esetekben úgy tervezzük, hogy rögtön az elejénél szerepet vállalunk, mint most a megfelelőség értékelésnél de minden esetre a bizottság audit munkája rögtön a program elején megkezdődne, a programozási időszak kezdetén kockázat alapú megközelítésben dolgoznánk, tehát felmérnénk, hogy melyek a kockázatosabb programok, ezáltal biztosítandó, hogy eh, amit papíron látunk az akkreditáció során, megfelel a valóságnak, már ami az akkreditációs kritériumok teljesítését illeti. Ez az egyik oka annak, hogy egy erősebb kockázat alapú megközelítést követnénk az akkreditációban. A megfelelőség értékelésnél ez egy nagyon erőforrásigényes feladat volt a bizottság részéről is, és ebben az időszakban nem is nagyon tudtuk a többi audit feladatunkat megfelelően elvégezni. Tehát az arányosság érdekében egy kicsit próbálunk gyorsabban beavatkozni a folyamatba, és ez valószínű operatív szempontból lesz hatásosabb lesz a kockázatosabb területeken. Uh, uh, uh, a többi kérdéssel kapcsolatosan az éves számviteli évvel kapcsolatosan szólnék. Ez egy kicsit nehéz úgy elmagyarázni, hogy nem tudok hozzámutatni egy grafikont, de abból kell kiindulni most így egy kronológiai ábrázolás nélkül, hogy ebben a szakpolitikában figyelembe kell venni azt, hogy idő telik el a kiadások felmerülése és a bizottság általi visszatérítés között amikor a kedvezményezetnél felmerül a kiadás, akkor beadja a kérelmét az, ig- az irányítóhatósághoz, aztán ez eljut a tanúsítóhatósághoz, és aztán a bizottsághoz, úgyhogy azért sok minden történik, még mielőtt a visszatérítés megtörténne. Tehát, hogyha pénzügyi évet veszünk figyelembe a költségvetés szempontjából, van egy blokk, egy visszatérítési blokk, amikor a bizottság a tagállamok felé fizetést teljesít. Ezt össze akarjuk kötni a kiadásokkal, a kedvezményezettek kiadásaival, és hogyha ezt az összehangolást meg akarjuk tenni, akkor ezt egy kicsit vissza kell tolni, vagyis nem ugyanabban a pénzügyi évben teljesülne ez. És ezért az volt az elképzelésünk, hogyha szeptember 30-án volna a pénzügyi év végdátuma, és az irányító hatóságok a kedvezményezettek felé teljesítenének később, és azután a bizottság csak már ellenőrzött nyilatkozatokat kapna, amelyeket nemzeti szinten már ellenőriztek, és akkor pontosan megfelelne nemzeti szinten a számviteli év, illetve a mi adott pénzügyi évben kifizetett kifizetéseink időzítése. Az audit vélemény tehát pontosan arra az időszakra vonatkozna, azokra a kiadásokra, amelyek megjelennek a pénzügyi évben a bizottság oldalán. Úgyhogy véleményünk szerint ez óriási előny a költségvetés mentesítési folyamatában, ha ezt el tudjuk kérni, de persze ez nincsen hatással a mi pénzügyi évünkre, vagy a mentesítési eljárásra pozitív hatása azért lenne, hiszen eh, a mentesítés keretében pontosabban rá tudnánk mutatni, hogy hogyan győzöttünk eh, meg eh, a különböző ellenőrzési folyamatok során a kiadások jogszerűségéről. Tehát sokkal jobban összekapcsolódnának ezek a folyamat elemek pontosabban. Jelen pillanatban nem tudjuk azt bizonyítani, hogy ez a teljes megfelelés valóban megtörténik. Talán néhány további kérdésre is kitérnék. A bizottság szerepével kapcsolatosan, illetve a bizottság szerepének megerősítésével kapcsolatosan elmondanám, hogy nem volna nagy változás a pénzügyi rendeletben, hiszen 2007-2013-ban megerősítettük a bizottság szerepét, hiszen le lehet állítani a kifizetésekre vonatkozó kérelmek teljesítését, ahol a rendszerek bizonyítottan gyengék, és ezt a feladatkört meg is tartanánk. Pontosan ez teszi lehetővé, hogy az erőfeszítéseinket az úgy, úgymond a fekete bárányokra irányítsuk, azokra a tagállamokra, ahol valóban nehézséget okoz, hogy hatékonyan működjenek a rendszerek Úgyhogy egyrészt megtartanánk ezt a hatáskört, a kifizetések leállítását olyan programok esetében, ahol a hiányosságok bizonyítottak, másrészt pedig megerősítenénk a rendszert azzal, hogy a tagállamok közvetlenül megkapnák azt a lehetőséget, azt a felelősséget, hogy megvonják az akkreditációt az ilyen testületektől, ahol világos bizonyíték van arra, hogy az irányítóhatóság nem megfelelően dolgozik, nincs meg az a hatásköre, a kapacitása, a szaktudása ahhoz, hogy hatásosan elvégezze az irányítást és az ellenőrzést, a tagállamnak nem kötelező elvonnia ettől a testülettől ezt a hatáskört, és hogyha ez a formális akkreditációs folyamat életbe lép, és megvan a lehetőség arra, hogy visszavonják az akkreditációt, ha probléma merül fel, akkor a tagállam felelős lesz azért, hogy vagy biztosítsa hogy a hatóságnak megvan a kapacitása, szakértelme, stb., vagy ha nem, akkor visszavonja az akkreditációt, és akkor a tagállamnak másik testületet kell találnia, aki elvégzi a munkát, különben nem kap a bizottságtól pénzt. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez is fontos előrelépés. Még egy utolsó észrevételem a régiókhoz kapcsolódik. Erről is szólt egy kérdés. Amit a rendszerekkel kapcsolatosan mondtam, ez persze függ a tagállami intézményes szabályozásról, vagy a többszintű irányítástól. Ez történhet regionális vagy nemzeti szinten, tagállami szinten, tehát bizonyos tagállamokban elképzelhető, hogy van egy akreditált testület, vagy akreditáló testület regionális szinten, tehát különböző permutációk elképzelhetőek, mondjuk egy akreditáló testület van a tagállamra nézve, és különböző akreditált testületek régiónként, vagy fordítva, vagy ez régiónként szerveződik, úgyhogy itt nincsen egy világos előírás a tagállamra, bízzuk ennek a kialakítását, csak úgy, mint az intézményes szabályozás. Köszönöm szépen. Nos, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Az elkövetkezendő hetekben, Jan, azon a feltétléssel, feltételezéssel dolgozunk, hogy júniusban fogunk szavazni ebben a bizottságban, de nem tudom, hogy vajon feltarthatjuk ezt a, megtarthatjuk ezt a dátumot, de mindesetre a véleményünket áprilisban kellene összeállítani, általában halasztjuk. De hogyha a kollégák szeretnének hozzászólni, akkor ne várjanak a módosítóknak az időpontjáig. Persze, szóljanak hozzá, Jan. Egy megjegyzésem lenne a bizottságnak. Lehet, hogy tévedek, de az a benyomásom, hogy a Pandora szelencéjét nyitja meg itt a bizottság, az akreditáló testületek számának növelésével. És ha ez lehetséges, akkor ez egy egészen új vitát nyit meg. Korábban azt mondtuk, hogy egy legyen a tagállamoknak, aztán őt azt mondta, hogy a föderális államoknak is egy, de aztán még egy lenne a régiók számára? Hát ez nagyon kockázatos, ennyi lenne a megjegyzésem. Én annyit szeretnék mondani, Lambert először. A regi szakbizottság álláspontját illetően szerintem bölcs lenne a jelentéstevőt elhívni a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban lévő jelentéstevőt, mert közvetlenül kellene vitáznunk nekünk. Elnök, azt javaslom, hogy mivel a költségvetési rendelet nagyon fontos a jövőbeli kohéziós politika szempontjából, mert ha egyszer már megszavaztuk, jóváhagytuk, akkor hatással lesz a kohéziós politika szabályozására. Ezt pedig a következő évben fogjuk megtárgyalni. Ezért nagyon fontos, hogy elegendő vitát folytathassunk erről a kérdésről. Ezért azt javaslom, hogyha a bizottság keretein belül nem tudjuk ezt megvalósítani, mert nyárig nagyon sűrű a programunk, akkor szervezzünk egy külön ülést a különböző jelentéstevőknek, talán a Költségvetési Bizottságtól, és aztán a bizottság képviselőivel is, és akár a tagállamoknak a képviselőivel is, azért, hogy valóban világosan lássuk, hogy mit vállalunk, nem feltétlenül azért, hogy ellenezzük. Tehát nagyon fontosan hozzájárulna ez a költségvetési rendelettel kapcsolatos eszmecserénkhez. Tehát Ján elnöklésével tovább folytatjuk ezt az esme, eszmecserét ezzel a rendelettel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm eh, különösen a bizottság képviselőinek a hozzászólást, és eh, majd a kétségeinket és megjegyzéseinket összegyűjtjük, és remélem, hogy eh, figyelembe veszi a kap és a kohéziós politika közötti különbséget, legalábbis a működésbeli különbséget. Nos, e, köszönöm szépen, és akkor most a következő napirandi e, pont Szabine Ferhelyen e, jelentése a beruházás a digitális technológia által vezérelt növekedésben. Tisztelt Allokasszony, kedves kollégánk! Az árnyék előadónak szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért. Mielőtt az egyes részletekbe belemegyek, szeretném hangsúlyozni, hogy a négyes és ötös pontot illetően fordítási problémák merültek fel. Az angol verzió az kiavításra került, a többi nyelv verzióját sajnos nem tudom ellenőrizni, mert nem tudok ezeken a nyelveken, de biztos vagyok benne, hogy ottól nem. Jó a fordítás, még rendbe hozhatjuk. Elnök félbeszakítja. Kérem, akik el akarják hagyni a termet, csendben tegyék ezt. Az állásfoglalásomban a szélesávú hozzáférést a regionális fejlődés szempontjából szeretném áttekinteni Kevés pontba sűrítettem össze az állásfoglalást, mert rövid volt az idő. Remélem, hogy a szakbizottságból még felduzzaszthatjuk ezt az állásfoglalást. Egy alap elvárás, mi szerint, a széles sávú hozzáférést alapjogként ismerjék el, nem tudunk erről lemondani, hogyha Európa hosszú távon is versenyképes akar maradni. A probléma az, hogy a szárazföldön a piac, és különösen a vidéki régiókban, mivel nagyon kevés a potenciális ügyfélszáma, nem annyira vonzó ez az opció, ezért aztán nagyon fontos az, hogy magát a széles sáv hozzáférés biztosítsuk. Főleg vidéken a vállalkozások számára egyre inkább gyengül a gazdasági erő, hogyha az elektronikus kereskedelem, elektronikus tanulás szeretnénk fejleszteni, akkor biztosítanunk kell, hogy a széles sávú hozzáférés elérhető legyen vidéki területeken is. Ezen kívül a megengedhető árak, az elérhető árak lehetővé kell, hogy tegyék, hogy az utolsó fehér kimaradt területeket is lefedjük Európában. A szélessávú hozzáférés ugyanolyan véleményem szerint, mint a telefonvonal és a vízellátás univerzális szolgáltatásként kell megélnünk. Második pont. Az eljárási rendszereknek az egyszerűsítését kérem a nemzeti és regionális programokért annak érdekében, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen az ellátás. Ezen kívül az európai eszközöket növelni kell, rugalmasabbnak kell lenni a támogatási programokban. Üdvözlöm a bizottság terveit, mi szerint az Európai Beruházási Bank segítségével támogatja a vállalkozásokat ezügyben. Azt hiszem, hogy a kooperációs projektek a PPP között a vidéki területen nagyon fontosak, hogy aktivizáljuk az érintetteket. Ehhez nagyon fontos, hogy a regionális és helyi hatóságokat bevonjuk, csökkentsük a költségeket a vállalkozások számára. Úgy tűnik, hogy a költségek 80%-a a rendszer kiépítésével kapcsolatos, ezt jelentősen lehetne csökkenteni. Természetesen ki kell használni a csatornázási rendszer adta lehetőségeket is, ahol üvegszálas technológiához a kábeleket könnyebben le lehetne fektetni. Ehhez is szükséges a PPP-k működése. Az európai segélyeket illetően egyszerűsíteni kell, a széles sávú támogatás területén általában jók a követelmények, józanok, észszerűek, és egyszerűsítették már őket, de azért a tervezés és az administratív költségek még mindig nagyok. Ezen kívül még alaposan át kell tekintenünk a szabályrendszert. Nem lehet megengedni, hogy a támogatások külső támogatási cégekhez folyjanak be, és ne közvetlenül a projektekhez. Hiszen a jóváhagyatásra, a tanúsításra folyik be nagyon sok pénz jelenleg. Azon kívül a gyakorlatban nagyok a jogi hiányosságok, a bizonytalanság. A támogatási eszközöket lehetne itt még fokozni. A bizottságnak figyelembe kell venni, hogy a beruházásokat hogyan lehetne jobban támogatni. 2012 utánra biztosítania kellene a szélessávú hozzáférést, főleg PPP modellek segítségével bele kellene gondolni, hogy nem lehetne-e a támogatások keretében ingyen biztosítani a szélességsávú hozzáférést közösségi szinten. Negyedik pont, az alapellátás, a nagy forgalmú adatátvitel, egyértelmű hogy az e-tanulás, az e-egészségügy azt feltételezik, hogy a KKV-k rendelkeznek széles sávú hozzáféréssel. A vidéki KKV-knak nem csak a nagy kapacitású letöltésekre van szükségük, hanem mobilis, sávú alkalmazásokra is annak érdekében, hogy folyamatosan a leggyorsabb hálózatokkal élhessenek. Ezen kívül az LTE technológia csak egy átvezető technológia lehet, mert jelenleg nem elegendő, mindenütt biztosítanunk kell a mobil alkalmazásokat, Azért, mert különben a digitális szakadékot nem tudjuk betölteni, ahol amúgy is föltúrják az utakat felújítás kapcsán, oda megfelelő üvegszálas vezetékeket kellene fektetni, hogy rögtön megoldjuk ezt a problémát is. Vidéken az üvegszálas technológiát támogatni kell. Azt hiszem, hogy nem lehet elképzelni a vidéki életet Európában már enélkül, és ahol tényleg kis falvak, hegyi falvak helyezkednek el, ott nagyon fontos az LTE rendszer. Hiszen ahol lehet, támogatnunk kell a hozzáférés, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy az üvegszálas technológia elterjedését, hiszen így oldhatjuk meg a jövő problémáit. Remélem, hogy sok javaslatot, kiegészítést kapok még, és várom az együttműködést az árnyékelődők a jövőben is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a raportőrnek az állásfoglalásért. Guten Überblick über den aktuellen Stand äh, des Ausbaus. Jó betekintést ad a jelenlegi helyzetbe a széles hozzáférést illetően. Ez a vidéki régiók a hilles sarka, egész Európában jellemző ez a probléma, hogy a vidéki területeken bizonyos adó építés irodák, orvosok egyszerűen nem tudják végezni a munkájukat, mert egyszerűen a kapacitás, a terhelés nem bírja az internet hálózat. Tehát a széles sávú hozzáférés a vidék számára alapvető fontosságú, biztosítanunk kell a hozzáférést. A hozzáférés gyakorlatilag ezeknek a területeknek egy alapellátás és alapvető fontosságú. Mivel a bizottság kiadott egy közleményt, miszerint az EU-s eszközöket bizonyos százalékban nem használják fel ezen a területen, az abszorciós kapacitás nem megfelelő, föltenném a kérdést, miért? Németországban, erről tudok beszámolni, néhány közösség azt mondja, hogy nem tartják megfelelő minőségűnek a szolgáltatást, nem hajlandóak pénzt kiadni ezért. Tehát felmerül a kérdés, hogy amit az EU elképzelt, az úgynevezett technikai semlegesség értelmet kap-e hogyha az érintettek nem kapják meg a megfelelő ellátást. Itt felmerül az üvegszálas technológia kérdése, és az ezzel kapcsolatos támogatások kérdése. Hogyha a mobil technológiát nem zárjuk ki, és nem én nem zárom ki, mert gazdasági szempontból ez lesz a következő lépés, nagyon sok régió számára. Ha ez így van, akkor a bizottságot hívjuk föl arra, hogy legyen proaktívabb. És az elektroszmog kérdésével is foglalkozzon. Azt hiszem, hogy ez most már alapvető fontosságú. Az Európai Unióban a bizottságnak úgy kell kezelni ezt a témát, hogy tájékoztassa a lakosságot, kizárja azt, hogy az egészségre káros elektroszmog kibocsátás történik a szélesebb hozzáférés kapcsán. Köszönöm. Elizabeth Schröter. Köszönöm, Elizabeth Schröter. Ja, vielen Dank. Um, ich dank... Köszönöm. Köszönöm az előadónak az alapvető fontosságú pontokat összefogta, teljes mértékben egyetértek önnel. Alapvetően kizárunk bizonyos régiókat, bizonyos vidékeket, ha nem vonjuk be őket a széles sávú hozzáférésbe. És hogy ez alapvető fontosságú, talán Finországban nem tudják elképzelni, hogy ez még probléma, de az ember megnézi Németországot és az Egyesült Királyságot, akkor ez igen, az embernek az a benyomás, hogy 10-20 évvel vagyunk maradva. Finnország megmutatta, hogy milyen fontos fejleményekkel járhat az, hogyha egy éren lakott régióknak adunk egy hozzá, szélesebb hozzáférést. Ezért nagyon fontos, ez egy univerzális szolgáltatás kell, hogy legyen. És ami a segélyeket, támogatásokat illeti, egyetértek. Toyerer úr mondta, vigyáznunk kell, hogy a pénzt fenntartható fejlődésre for, fordítsák. Ami a mobil applikációkat illeti, nem tudom. A lényeg az, hogy fenntartható fejlődést érjünk el modernek legyünk, és a legújabb követelményeknek is megfeleljünk. Nem, de ismerem a problémákat igenis konkrétan. Például Berlin környékén azért kell harcolnunk, hogy a társaságok hajlandóak legyenek beruházni abba a területbe. Egyszerűen nem hajlandóak odáig elvinni a hozzáférést. Ez egy nagyon nagy hiány. Tehát modern eljárást kell biztosítanunk, és meg kell fontolnunk, hogy felmerül-e annak a veszélye, hogy akkor nagyon drága megoldást találunk általában az a veszély, hogy itt magánvállalkozásokról beszélünk, és túlságosan széttaprózódik a cégek között, pedig ez egy univerzális szolgáltatás kellene, hogy legyen. Láttam, megfogalmazta, igaza van, az alapötlet jó, de a módosító indítványban még jobban alá kell húznunk, hogy szükség van erre a fejleményre, és hogy amikor biztosítjuk a hozzáférést, mennyire magánvállalkozókat vonjuk be, és mennyire az állami szolgáltatókat. És hogy a profit, amit termelnek, az, ami történik. Hogy hogy lehet ezt összehasonlítani a többi univerzális szolgáltatás, mint például a vízellátással és szennyvíz elvezetéssel ami szintén probléma gyéren lakott területeken. Ezek azok a problémák, amikkel szembenézünk, és nagyon nagyok a fejlődési lemaradások. Skócia, Írország, gondolom önöket is ugyanígy érinti ez a probléma, ha jól emlékszem rá, hogy ez ott mekkora problémákat okoz. Tényleg mindent be kellene vetnünk, össze kellene fognunk, hogy jó megoldást találjunk, és hogy a többiek is felkarolják ezt a témát, más szakbizottságok is. Ez egy központi probléma. Nem szabad, hogy magunkra maradjunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Még négyen szeretnének hozzászólni, és két másik vélemény is van még az energiával és a kappa kapcsolatban, és ö, nem sok időnk van, tehát kérem szépen ö, röviden szóljanak. De Angelis kolléga szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm az előadónak is a munkát. A, mag- a nagysebességű internet hozzáférés a gazdaság számára nagy löketet biztosíthatna, különösen vidéki területeken. Az új technológiák nagyon fontosak. Ezen okból az új hálózatokba való versenyképes beruházások állami támogatással biztosítanák azt, hogy a szélesávú hozzáférést kifejlesztik. Hangsúlyozni szeretném, szeretnék néhány álláspontot, amelyek nagyon fontos a széles sávú projekt kifejlesztéséhez. Elsősorban azért, hogy versenyképes legyen és hozzá lehessen férni új hálózatokhoz. Ne felejtsük el, hogy a régióknak akadályokat és késlekedést kell, késlekedésen kell felé, felép, felül lépni Négy kérdés van ezzel kapcsolatban. Az első, a versenyt meg kell védeni, és pedig, hogy világos struktúrákra van szükség, és nem monopolizáljuk a piacot. Második, teljes hozzáférés az új üvegszálas technikákhoz, hálózatokhoz a kábelezésnek a, a költségeit és figyelembe véne. Aztán a különböző díjak, a tarifák, versenyképes szervez, szolgáltatásokra van szükség a költségeket tekintve is. Tehát a költségek kiszámításának az elveit a tagállamok között meg kell osztani, azért, hogy igazságos legyen az eredmény. Aztán a teljes lefedettség is fontos, a vidéket nem szabad kihagyni ebből, ezért több forrásra van szükség számukra, elsősorban a KKV-k számára, amelyek ott működnek. Elnök, rövid legyen, kérem. Köszönöm szépen. Szám, jól összefoglalta az egész helyzetet hogyha a 2020-as célkütőzéseket szeretnénk előrni, és hogy Európa versenyképes maradjon, hiszen annak kell maradnia, akkor a széles sáv lényegesen fontos hatalmas hézagok, különbségek vannak, és hogy gyorsan kell épp ezért lépnünk. Nagyon sok ösztönzőre van szükség a KKV-kra, hogyha széles sávú hozzáférésük van, akkor függetlenek lennek a helyzetiktől. Vannak különböző irányelvek, de nem tudjuk a széles sáv nélkül elérni ezeknek a célkitűzéseiket. Tehát nagyon fontos, épp annyira, mint hogy utak vezessenek a lakóhelyekhez ez rövid távon kifizetődik, és a saját kormányom, kormányom öt évben határozza meg azt az időszakot, hogy a széles sáv mindenki számára elérhető legyen. Elsősorban a vidéki területek számára ez nagyon fontos, és akkor tudjuk csak elérni a 2020-as célkitűzéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Deli asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az előadónak is. Egy közegészségügyi problémámmal szeretném fölhívni a figyelmet. A szélensám nagyon fontos, de vannak olyan személyek, akik ezeket nem, tudjuk, nem tudják elviselni, tehát túlságosan érzékenyek. Mit lehet akkor tenni? Azt hiszem, hogy a jelentésbe is bele kell venni azt, hogy olyan zónákat, vidékeket, ahol nem lehet mérni e, a hatásokat, akkor e, a feladatunk, hogy megkérjük a véleményét azoknak a személyeknek is, azokiket, akiket ez negatívan érint. Elnök, köszönöm szépen, Van Nisterroy kolléga. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Egyetértek azzal, hogy a regionális dimenziónak szerves részének kell lennie ennek az egész kérdésnek. És épp ezért fogok benyújtani módosítókat. Nyilván területi dimenzióját is figyelembe kell venni a regionális politikának. Beszélünk a kutatásról, fejlesztésről, és tudjuk, hogy bizonyos területekre eh, koncentrálunk, és másokat kihagyjuk. Pedig szükség van ezekre a más területekre is, együttműködésre van szükség. És a, a területi fejlesztés zöld könyvében ez ö, eh, megemlítésre kerül. Tehát az együttműködés nagyon fontos. Ez pedig azt jelenti, hogy a területi közösségeket is bevonjuk az elektronikus szolgáltatások területébe. Természetesen az üvegszálas megoldás a jövő útja, de vannak műholdas kommunikáció távközlési lehetőségek is, és a bizottságnak Ezeket is figyelembe kell venni azért, hogy elegendő ötletünk legyen, Szabine. Also ich möchte mich zunächst für die andere Először is köszönetet szeretnénk mondani a hozzászólásokért. Lambert van Nisztelrooy. <clears throat> Az eredeti javaslatban a műhold benne szerepelt, helyhiány miatt kivettük, de újra beveszem minden technikai eszközzel biztosítanunk kell, hogy a vidéki régióknak biztosítsuk az ultra gyors hozzáférést a széles sávhoz. Ami az elektroszmogot illeti, pontosan, hogy itt jó az üvegszálas technológia, mert nem továbbít elektromos impulzusokat, úgyhogy pontosan a környezetvédelm szempontjából, vagy az érzékeny emberek védelme szempontjából az üvegszálas technológia a megoldás. És az LTE technológia csak azzal a feltétellel, hogy ellenőrizzük a terhelést a népesség számára, és hogy mindent lefed a hálózat. Úgyhogy a ma beérkezett javaslatokat fölveszem, és azt hiszem, hogy azért az látszik, hogy sikerül majd elérnünk az egyetértést itt a regiben. Köszönöm. A módosítók benyújtásának a határideje március 28-a és két véleményünk van még, ezeket meg kell tárgyalnunk, nem tudom ez, hogy fog sikerülni. Az egyik az energia infrastruktúra prioritásokról szól, Három árnyék jelentéstevőnk van. Én mind a hármukat kérném alázatosan, hogy minél rövidebben szóljanak, ha lehetséges. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindent megteszek, pedig nagyon összetett a téma. Ez a bizottság közleményével kapcsolatos, hogy véleményt alkotunk, állást foglalunk. Az Ipari Szakbizottságban már megszületett az állásfoglalás. A téma az energiainfrastruktúra prioritás 2020-ig, és azt követően egy integrált energiahálózat kiépítése Európában. Ez nagyon fontos, és az aktuális fejleményeknek megfelelően nagyon fontos ez a téma. Szorít az idő, mivel a múlt héten már meghallgatást folytattak az Ipari Szakbizottságban, és májusban lesz ott a végső szavazás. Ezért áprilisban itt nekünk is szavaznunk kell hogyha azt szeretnénk, hogy az Ipari Szakbizottság figyelembe vegye a mi állásfoglásunkat is. Ami magát a témát illeti, ha energiáról beszélünk, 2020-ig a megújuló energiaforrásokat az Európai Unióban 20%-ra kell fejleszteni az energiaellátásban, azért, hogy a széndiokszid kibocsátás és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkenteni tudjuk. Az energiahatékonyságot fokoznunk kell minimum 20%-kal, és spórolnunk kell a hagyományos energiaforrásokkal. Ezek nagyra törő célok, és nagyon messze vagyunk még tőlük. De a célok eléréséhez nagyon fontos Európában az infrastruktúra, ez pedig nagy részben előregedett. A bizottság közleménye, mint már említettem, három pontot azonosít el. Egy elemzést, arra utalnak, hogy milyen szükségletek merülnek fel, azon kívül bejelenti bizottság, hogy milyen kezdeményezéseket kíván tenni. Hogy Európa megújítását elősegítse. Két nagy témát alakít ki. Az egyik a projekt jóváhagyás. Ez minket is érint, mert gyakran Európában és regionális szinten nekünk is beleszólásunk van, csak úgy, mint a projekt finanszírozásába. Itt is sokat tennivaló még. Ami a finanszírozást illeti. Egy billió euróról van szó, ennyire becsli a bizottság a költséget. Ennek felét az infrastruktúra felújítására kívánják felhasználni. Én úgy gondolom, hogy nyilván nem a kohéziós és struktúrás politikából jön majd ez az összeg. hanem a következő támogatási időszakban ezeket a pénzeket más célra kell felhasználni. És nyilván a rendelkezésre álló összegek nem lesznek elegendőek. Alternatív finanszírozási forrásokat kell keresnünk. Erre utal a bizottság is. Ami azonban szükséges, a pénzügyi forrásokat koordinálni kell, és az energia belső piacot jobban el kell látnunk, fejlesztenünk kell. Nagyon fontos, és már említettem, de azért még egyszer elmondom. Be kell vonnunk a regionális helyi szereplőket, a tagállamokat. A tervezést, jóváhagyást és építkezéseket illetően. Tudjuk, hogy a környezetvédelem, az éghajlatváltozás elleni harc, a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, az alternatív formák felkutatása mindenkinek a felelőssége. Mindenkit érint ez a téma. Ezzel sokszor szembesülünk, és ellenállással is. Például Brandenburgban a munkások, amikor széndiokszidról van szó, nem hajlandók ezek tárolására, e tárolására már. Vagy például a vezetékek építését illetően, ami a környezetet károsítja, látjuk, hogy állampolgári tiltakozásoknak vagyunk tanulni. Tehát a tervezés és a fellépés egyaránt fontos. Csak ha mindenki részt vesz ebben, ez alapvető fontosságú, akkor érhetjük el az EU energia célkitűzéseit. Amikor az állásfoglalást összeállítottuk, Formális problémáink is voltak, hiszen nagyon összetett ez a téma. Emellett az is ránk hárult, hogy 1500 sorban kellett megírnunk ezt a tanulmányt. Nagyon szépen köszönöm háziasszonynak és Reichel úrnak, hogy segítették ezt a munkát, és sikerült elérnünk hogy hat pontban, hat főpontban össze tudtuk foglalni ezt a témát. Várom a módosító indítványokat, és remélem, hogy közös állásfoglalás sikerül kialakítanunk az árnyék előadókkal. Méghozzá úgy, hogy a regionális politika kérdései az energiaellátás területén megoldhatók legyenek a következő évtizedben. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hatan szeretnének szólni, heten most már, és még van egy véleményünk ezután, úgyhogy szerintem az utolsó véleményt nem is tudjuk megbeszélni, ha csak nem tudnak egy percenkben szólni, akkor esetleg elérhetjük ezt a célt. Maria Irigoye az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélek, hogy rövid lehetek. Gratulálok az előadó úrnak az, a munkájáért, a véleményéért, és hogy felsorolt a legfontosabb témákat ebben a véleményben. Ennek a bizottságnak a véleményében azért bizonyos elképzeléseket hangsúlyozni kellene először is a földrajzi akadályokról és a szigetországok helyzetéről is szólni kell. Nagyon nehéz integrációt elérni az energiahálózatban, ezért egy olyan stratégiára van szükség, amely közösségi szinten szerveződik, és egy nagyobb diverzifikáción alakul már, ami az energiaforrásokat illeti, ideértve a megújuló energiaforrásokat is, hogy ne legyen olyan nagy az energiafüggőség. Azután egy en, európai szintű jogszabályban a szélenergia felhasználását is hangsúlyozni kell. Harmadszor pedig megerősítenénk azt a hivatkozást, amit az előadó is említ a tagállamok és a régiók közötti együttműködésről. A regionális együttműködést erősíteni kell, és kötelező érvényű célokat kell a tagállamok számára kidolgozni, speciális regionális platformokra van szükség. Negyedszer úgy gondolom, hogy hasznos volna arra kérni a bizottságot, hogy, legy, hogy bemutasson egy javaslatot, egy kompenzációs és ösztönzési rendszerről. És ez elő segítené az európai szintű projektek végrehajtását, és támogatná a technológiai beruházásokat is, és a minőségi fejlesztéseket, és a termékfejlesztést. Még egyszer köszönöm az előadónak a munkáját, és a módosítóimat majd ezek alapján fogom bemutatni. Köszönöm szépen. A következő felszólalót kérem mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. Legalábbis kiváló kiindulási alap ez a munka. Nagyon fontos megerősíteni a kohéziós politika szerepét, különösen ami azt illeti, hogy milyen sok erőfeszítést tettünk ezen a területen, és milyen sok energiainfrastruktúra elem épült ki ebben az időszakban. A 2020-as stratégia nagyon nagy prioritást ad az energiának. A kohézió nagyon fontos szerepet kap a következő pénzügyi időszakban. Úgy gondolom, hogy a helyi energiatermelés is nagyon nagy lehetőségeket tartogat különböző lehetőségek adódnak az egyes területeken, és sokszor ezek megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódnak. Ezt mindenképpen érdemes megemlíteni. Harmadszor az energia hatékonyság, erről Joachim is említést tett az előző felszólalásában. Ezen a ponton nagyon fontos a városok szerepét kiemelni. A városépítési dimenziót is meg kell említeni az energiapolitikában, már ami az energiagazdaságosági célkitűzéseket illeti. Említésre kerülnek a különböző alapok, energia, gazdálkodási alapok, stb. Ezeket bírálja a vélemény, ezeket regionális finanszírozásból, mezőgazdasági finanszírozásból kellene működtetni. Következő. Ja, Rövid leszek. Az állásfoglásból hiányzik egy központi kérdés, és számomra ez lenne a lényege ennek a dossziénak. Ez pedig nem más, mint az a kérdés, hogy a központi és a decentralizált hálózatok között hogyan oszoljon meg a támogatás. Nem lehet megengedni, hogy csak a központi hálózatokat támogatjuk, hiszen ha át akarunk állni a megújuló energiaforrásokra, akkor ezek a hozzáférési pontok, ezek decentralizáltak mindenképpen, és csak az ő bevonásukkal lehet megújuló energiaforrásokat bevonni, és lefedni az energia szükségletet, és tartalékolni az energiát. A fő kérdés az, és mi, mint zöldek, már javasoltunk egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, hogy a decentralizált hálózatok hogyan kapcsolódhatnának össze, és milyen hatása lenne ennek gazdasági szempontból a régiókra. Ez a lényeg. Ez a lényeges a strukturális alapoknál is. mert ha ezt nem tisztázzuk, akkor a pénzeket nem tudják megfelelően felhasználni a regionális hatóságok. Karima Deli. Karima Deli. A 2020-es stratégia egyik célkitűzése a szegénység elleni Eh, harc. És van egy új eh, jelenség, ez pedig az energia szegénység. A eh, az éghajlat elleni harc az a munkahelyekért folyó harcot jelenti. Tehát amikor a lakóhelyeknek a felújításáról beszélünk, akkor ez is egy fontos szempont. A finanszírozást illetően hosszú távú tervekre van szükség, ambiciózusnak kell lenni. Tehát az energiahatékonyság szempontjából Európának haték, ambiciózusnak kell lenni, és pedig egy energiahatékonysági alapot kellene létrehozni az EBB más nemzetközi szervezeteknek, közösen kellene létrehozni valamit, amit azonnal lehet alkalmazni. Aztán a bevált gyakorlatok cseréjére is szükség van hiszen ez eh, hiányzik az energetikai infrastruktúrák eh, szempontjából. Aztán eh, szükséges a közvetlen finanszírozás. Tehát világosnak kell lenni a finanszírozással való kapcsolatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, engedjék meg,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 nem régen egy közleményt adtunk ki az energiahatékonysággal kapcsolatban. Hogyha figyelembe vesszük ezt, akkor finanszírozási eszközökre is szüksége van a 2020-as stratégiában az elektromos áram generálására. Szükség van alapvető infrastruktúrára, hogy az e, elektromos áramot generáljuk különböző módon. E, az Oroszországtól való függőséget is meg kell szüntetni, és a megújuló energia ágazatot erősíteni. Szükség van e, arra, hogy a parlamentben olyan kritériumokat alakítsunk ki, amely a biztonságot növeli. Ne felejtsük el a mexikói öbli és a fukushimai katasztrófokat. Tehát ezeket mind bele kell venni a szövegbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a kollégának de a második pontot szeretném pontosítani. A stratégia és a határon átnyúló projektek működése fontos, de ez kicsit általánosan van megfogalmazva. Szerintem szükség lenne arra, hogy a stratégia, például a Duna stratégia belekerüljön ebbe. Hogy miért fontos ez? Azért, mert azt láthatjuk, hogy szép általános a megfogalmazás, csak hogy a gyakorlatban nem nagyon valósul meg. Szerintem a határon átnyúló projektek esetén nagyon fontos például az atomenergiaműveknek a kérdése. Nagyon fontos, hogy a bizottságnak lépnia kell. Felhívjuk őket, és hogy tegyenek valamit, és ezért én be is adok egy módosító indítványt, hogy konkrétabb legyen a megfogalmazás. Köszönöm. Olgyi Vážená pane předsed, paní předsed... Kedves elnök asszony, köszönöm. Néhány megjegyzésem lenne a vitához energiainfrastruktúrákról beszélünk. Ilyenkor nem szabad elfelejteni a földhasználat tervezését és a határokon átnyúló összehangolását ezeknek a projekteknek. Energiahatékonysági paramétereket említettek itt, és a jobb hálózat kevesebb veszteséghez fog vezetni. Ezen kívül a tervezési folyamat, az engedélyeknek a nyújtása is összehangoltnak kell legyen. Röviden. Nagyon sokat hallottunk az energiahatékonysághoz nyilván, nyilván ezt támogatni tudom, hiszen a természeti katasztrófák és a japán katasztrófa és észak-afrikai problémák is ezt diktálják. Tehát Európán olyan hatékonynak kell és önellátónak lennünk, amennyire csak lehet. A bizottságnak a könyve érdeklődése tart számot, sokkal hatékonyabbnak kell lenni, és a regionális és a nemzeti hatóságoknak kötelező célkitőzéseket kell kiadni a középületek, az új épületek, a szállítási, közlekedési módok területén, és ezeken a területeken kell hatékonyabbnak lenni, és ezt pontosabbá kell tenni. Elnök, köszönöm szépen. Fél percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, köszönöm a hozzászólásukat. Mondtam, 1500 sorunk volt, úgyhogy a um, rövidítéseket kellett eszközölnünk. Schröder asszony, már mondtam, a központi hálózatokat nem szabad a struktúrás alapokból finanszírozni. Sőt, a bizottságnak fel kell hívni a figyelmét, hogy az ő prioritásaikat elkülönítsük attól, amit a régiók megengedhetnek maguknak. Például a geográfiai nehézségekkel küzdködő régiókat figyelembe kell venni, szemben azokkal, akik nagyon kedvező feltételkel rendelkeznek, például nappal és szélenergiával, szemben azokkal a régiókkal, ahol még mindig a kőolajra támaszkodik a gazdaság. Nyilván, hogyha vannak ilyen különbségek, akkor szükség van arra az irányú lépésre, amiről már beszéltem. Még van fél percem, úgyhogy elmondom, <clears throat> hogy köszönöm, és feljegyeztem, és várom a módosító indítványokat, és a végleges állásfoglás hosszabb lesz. Köszönöm szépen. Március 24-e 12 óra a módosítók benyújtásának a határideje. És Sikerszki úr a kap jövőjéről fog most szólni és kérem szépen most jelezze az, aki szeretne hozzászólni, azért, hogy lássuk, hogy mennyi idő jut mindegyik hozzászólóra. Sziekerszki kolléga. Nos, a kappal kapcsolatos közlemény a 2020-ig szóló idővel foglalkozik, és pedig a kihívásokkal, amelyeknek meg kell felelnünk és pedig az élelmiszer eh, ellátás és a természeti for erőforrásokat érintő eh, és területi kihívásokkal foglalkozunk. Tehát ez túlmutat a kap hagyományos szerepén. A kap a római szerződésben egyetemes hozzáférést biztosít megfizethető árakon és tisztességes jövedelmeket a gazdálkodóknak. Az élelmiszerbiztonságot illetően a hozzáférés minősége és a normák kérdésével is foglalkozik. A kap forradalmi változásokon esett át hiszen 40%-át bizt, bizt, foglalja el a költségvetésnek, a kohéziós politika tulajdonképpen ezt már megelőzte. A legnagyobb rész kanyarítja ki a költségvetésből. A kapot a közvetett, közvetlen kifizetések re építik, és a gazdálkodók egyre inkább e, kitettek a piacnak. Tulajdonképpen nagyon drága és hatás nélkül maradt beavatkozások voltak a mezőgazdasági piacba, amelyek gyakran megsértették a WTO szabályokat. A kérdés az, hogy a dimenziója, a jellege eh, milyen legyen eh, az intervencióknak ebben az ágazatban. általános megjegyzésem lenne az európai gazdálkodókkal kapcsolatban. Az európai gazdálkodók 55-60 százalék kát kapták azoknak a jövedelmeknek, akik más ágazatokban dolgoztak. Tehát láthatjuk, hogy mennyire nehéz a tagállamokban, mind a régiekben, mind az újakban a mezőgazdasági gazdálkodóknak a helyzete. A kampány azt eredményezte, hogy nagyon sok mezőgazdasági terület eltűnt. Itt nem csak a mezőgazdasági termékek, hanem a közjevek termeléséről van szó. A mezőgazdaságban dolgozók tulajdonképpen nem megfelelő jövedelmet kaptak. 2008-ban a KAP állapot felmérését végezték el, és ennek eredményeként láthatták, hogy van, van mit tenni. A Lájó jelentés kiértékelte a, az irányokat, amelyeket követni kellene. 2008. novemberében az Európai Bizottság egy jelentést, egy nagy méretű jelentést hozott létre. Desz kolléga is egy jelentést készít ezzel kapcsolatban. Az új kihívások rövid távú célokat ö, űz, tűz ki. Itt a jelentésre támogat, támaszkodom. Először az első pontban a kapnak a jelenlegi kihívásaival foglalkozom. Lehet, hogy némelyiküket meglepi, hogy amikor a kapról beszélek, az ö, arra utalok, hogy 20 éve stagnál az Európai Unióban a mezőgazdasági termelés, miközben más régiók 200, néha 200 százalékos növekedést is eh, tapasztalnak. A mezőgazdaság versenyképességét növelni kell a világpiacon, olyan intézkedéseket találni, amelyek a piacot, az élelmiszerbiztonságot és a biodiverzitást, az állati jólétet segítik, és a, a vizek és az erdőgazdálkodást segíti, és a fenntartható fejlődést, amely az ismeretekre, az oktatásra, tehát a 2020-as stratégiára épül. És ez azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi és területi kohéziót kell elérni. A második pontban az európai mezőgazdaság sokféleségéről beszélek, itt a közvetlen kifizetésekre gondolok a mezőgazdaság versenyképessége és a mezőgazdasági jövedelmek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. És az, ez alapvető feltétele, feltétele a jó állapot elérésének. Itt a kifizetéseknek objektív alapokron kell nyugodnia, hiszen meg kell felelni az új kihívásoknak, és az új, új feltételeknek megfelelően kell ezt tenni. Ezen kívül ezután a, a mezőgazdaság sokféleségről beszélünk. Európában nagyon sok kis gazdaság van, amelyeknek szüksége van munkaerőre, hiszen közjavakat termelnek. Ezért olyan eszközöket kell biztosítani, amelyek a jövedelmek sokféleségét biztosítja, mert fontos, hogy ezek a gazdaságok megéljenek. Ezért a mezőgazdaság intenzivitását csökkenteni kell, megfelelő minőségű termékeket kell létrehozni. A négyes pontban a mezőgazdaságról és a regionális övezetekről beszélek, amelyek fontosak a nyersanyagok termelése szempontjából. Ez mind az energiatermelés szempontjából fontos, de a kulturális, környezetvédelmi, ökológiai szempontokban, és a különböző területi termékek termelése szempontjából. Fontos, hogy a regionális fejlesztés a második pillérben továbbra is megtörnjen. Az utolsó pontban beszélek a kohézió szükségességéről. A második pillérben található ez, ugyanis vidékfejlesztésről van szó, a vidéki infrastruktúráról. Itt társadalmi, oktatási és más eszközökről is szó van, hiszen az élet fenntartásához szükség van a vidékfejlesztésre. Ezért nagyon fontos, hogy a második pillér jobban működjön, mint amelyet a DESZA jelentésben láttunk. A második pillérben szok, szó van az ökológiai kritériumokról, amelyeket egyeztetni kell a vidékfejlesztési feltételekkel és kohéziót kell kialakítani a vidék mezőgazdasági fejlesztésével. Figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat is, és más feltételek között kell fejleszteni a mezőgazdaságot. Végül pedig a kap és a kohéziós politika közötti összefüggésre is szükség van. Ez egy új dimenzió, amely azt mutatja, hogy ezeknek a szakpolitikáknak kapcsolatban kell lenni, és hogy jobban össze kell hangolni őket, mint az előző négy biztos alatt. Tudjuk, hogy a kap és a kohéziós politika túl fontos ahhoz, hogy egymástól függetlenül fejlődjenek. Végül pedig Alfes úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok Sierkevszki úrnak a véleményéhez. És röviden szeretném elmondani, hogy hogyan gondolkodik a kapról a szocialista frakció. 2020-ra a kapnak meg kell felelnie a jövő kihívásainak. Élelmiszer, energiállátás, területi elosztás tekintetében ez célokat jelent, vagyis hogy olyan élelmiszert termeljünk, amely versenyképes, és enyhíteni kell az éghajlatváltozás hatásait is, és egy kiegyensúlyozott területi megközelítésre is szükség van. Legitimitás, igazságosság, hatékonyság, ezek a kulcsszavak. A támogatást jobban kell elosztani a tagállamok között és a gazdálkodók között is, és méltányosabban kell kialakítani az Európai Unióba belépő termékek kezelését is, már ami a mi gazdálkodóinkat illeti, de természetesen az unión kívüli hasonló méltányos eljárás is fontos. Európa minden régiójában biztosítani kell ezeknek az elveknek az érvényesülését számunkra, a régiófejlesztési, területfejlesztési bizottság számára ez különösen igaz, területi kohézióra van szükség, ezeknek a kritériumoknak meg kell felelni. A kapból nem tudjuk kiemelni a piaci mechanizmusokat, különösen ebben a válságos időszakban, de természetesen egyéb politikákat felhasználhatunk, specifikus szakpolitikákra van szükség. A vidéki térségek tekintetében ezeket meg kell újítani, és innovációt kell ösztönözni. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy vidékre helyezzék át székhelyüket, nem csak mezőgazdaságra gondolok, hanem szolgáltatásokra is, mezőgazdasági szolgáltatásokra és más szolgáltatásokra, amelyek dinamizálnák a vidéki gazdaságot és a vidéki térségek társadalmi szövetét. Hogy az emberek megmaradjanak ezekben a térségekben. Köszönöm szépen. A következő felszólaló. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să felicit pe domnul... szépen, elnök asszony. Én is szeretnék Szikierszki úrnak gratulálni a véleményéhez. Röviden szeretnék emlékeztetni néhány kérdésre, amelyek nagyon fontos. Amikor a kap jövőjéről van szó, akkor a mezőgazdasági alapok rendszeréről van szó, de a mezőgazdasági közvetlen kifizetésekről is hiszen a mezőgazdasági gazdálkodónak ezzel kell szembesülnie. Nagyon fontos, hogy regionális és helyi szinten is foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, azért, hogy segítsünk a gazdálkodóknak, és a mezőgazdasági üzemeiknek a hatékonyságát e, jövő, e, növeljük. Prioritásokat kell felállítani. Nagyon fontos, hogy megőrizzik és Szikerki úr is ezt mondta, a kohéziós kritériumot, és egybehangolni a e, kapot és a e, kohéziós politikát. Beszéltünk a környezetvédelmi politikáról és a környezet megvédelméről, és e, egyensúlyt kell találni a környezetvédelmi elírások és a regionális mezőgazdasági fejlesztések között. Köszönöm.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 munkába. Ez kedvez a gazdálkodóknak is, de a fenntarthatóság a legfontosabb kérdés. Finnországban például körülbelül egy méteres hova még mindig bizonyára tudják, hogy mennyire más és másak az adottságok különböző térségeiben Európának. Nagyon erős második pillére van szükségünk, és azzal a lehetőséggel is kell, hogy tudjunk élni, hogy a társfinanszírozást fel tudjuk használni a pillér keretében. Olyan intézkedésekre is szükségünk van, amelyek ehhez járulnak. Ez az állásfoglalás nagyon jó, nagyon jónak tartom benne, hogy az erdőgazdálkodást támogatja, az erdők védelmét, és hogy említi azt is, hogy a családi vállalkozások mennyire fontosak. Köszönöm. Paní předsedkyně, já chci také pouze velmi krátce jednak poděkovat pan... Elnök asszony, röviden szeretném megköszönni Sikierski, Sikierski úrnak az átfogó véleményt. Üdvözlöm, hogy hangsúlyozta a területi dimenzió fontosságát, és a második pillért is. Nem akarjuk, hogy a mezőgazdasági területekről, vidékről elköltözzenek az emberek. Infrastruktúrára van szó, szolgáltatásokra, és valamit szeretne hozzátenni? kérdezte az elnök. Igen, osztom ezeket a nézeteket, és eh, ezeket figyelembe vettem az eredeti véleményekben is, de ezeket meg kell rövidíteni. Regionális szempontból kell ezeket kiigazítani. Egyetértek a know-how és az innováció átvitelével is. 2050-ben 9 milliárd lakosa lesz a Földnek, ezért 80%-kal több élelmiszert kell majd termelni. Európában 40 millió ember él a szegénységi küszöb alatt, és ez súlyos problémát jelent. Várom a kollégák hozzájárulását, és mindent beleveszek majd a e, jelentésbe. Nos, március 24-e déle a módosítók határidejének, benyújtásának határideje. Ezzel pedig lezárom a mai ülést, most pedig a koordinátorok ülése jön. A többiekkel holnap kilenckor találkozunk, hozzák a szavazókártyájukat, mert szavazás lesz, és kérem minél gyorsabban hagyják el a termet azért, hogy elkezdhessük a munkát.